comenzamos nuestra audición. Kezdjük meg meghallgatásunkat a véleménynyilvánítás szabadságáról és demokrácia helyzetéről Hongkongban. Az elnök közleményeivel majd később foglalkozunk, mert a videokonferencia összeköttetésre egy meghatározott időtartam elrendelkezésünkre. rendelkezésünkre vendégeinkkel eszmét fogunk cserélni a közelmúltbeli események fényében. Valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy fontos események történnek Hongkongban, és első kézből szeretnénk tájékozódni arról, hogy mi is történik ott. A dolgok oly gyorsan fejlődnek, hogy ö, vendégeink közül ketten úgy döntöttek, hogy Hongkongban maradnak. Megpróbáljuk ma bemutatni, hogy mi is a helyzet. ültem, megvizsgáljuk a hongkongi helyzetet, és aztán megpróbáljuk megvizsgálni, hogy együtt tudunk-e működni a hongkongi erőkkel, akik a demokráciáért és a véleménynyilvánítás szabadságáért küzdenek. A mi érdekünk közvetlenül kapcsolódik ezen érdekekhez. A bizottságunk hatáskörébe vágnak ezek a témák, és a kínai és hongkongi hatóságok másokkal szemben tiszteletes magatartást tanúsítunk. Olyan személyeket hívtunk meg ide, akik rendkívül jól ismerik az ottani is, eseményeket, akik részt vettek az ottani ündet, eseményekben. Mi is történt tegnap? Három professzor azt kérte az egyetemi hallgatóktól, hogy szüntessék be, a tüntetéseket hagyják el az utcákat, annak érdekében, hogy ne legyenek közrendi jellegű problémák, ne kerüljön sor erőszakos cselekményekre, mint ahogyan ez bekövetkezett az elmúlt napokban. Köszönetet szeretnék mondani a hongkongi EU delegációnak, amely lehetővé tette ezen meghallgatás megszervezését, és köszönetet mondok a bizottság titkárságának is, amely lehetővé tette, hogy ma részt, létrejöjjön ez az összeköttetés, ez a videokonferencia. Köszönetet mondok a hongongberi jogi felelősnek, aki itt van körünkben, és aki délelőtt majd a vitát vezeti. Kezdjük meg tehát a videokonferenciát megadjuk a lehetőséget vendégeinknek, hogy felszólaljanak. Elsőként Lao Yukai kap szót, aki a hongkongi Human Rights Monitor igazgatója. Ez egy NGO, amely az ensz együttműködésben és nemzetközi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Kérem mutassa be a közelmúltbeli eseményeket, az elmúlt hónapokban bekövetkezett eseményeket, kommentálja ezeket, és beszéljen nekünk a lehetséges választójogi intézményi reformról, amelyre ön szerint szükség lenne Hongkongban. Remélhetőleg működik a videokonferencia összekötet, és próbáljuk csak meg, hogyha hozzá kíván szólni, illetve elkívánja kívánja kezdeni beszédét, akkor öné a szó, igazgató úr. Everybody, thank you. Jó reggelt kívánok! elnök asszony és mindenki másnak is. Nagyon szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy meghívott bennünket és beszámolhatunk a hongkongi eseményekről, a legfrissebb trendekről és az emberi jogok érvényesüléséről fogunk beszélni. A Human Rights Monitornak vagyok a vezetője, amely egy hongkongi székhelyű civil szervezet, nem kormányzati szervezet, amely helyi szinten és nemzeti szinten is azért dolgozik, hogy az emberi jogok Hongkong területén érvényesülhessenek. A rendőrségi fellépéseket monitoroztuk az elmúlt húsz évben, és nyilván már a brit fennhatósága alatt is felléptünk az emberi jogok érvényesüléséért és a demokráciáért. Különböző rendőrségi felépéséket vizsgáltunk, a, a civil és emberi jogok érvényesülésének egyezményének vonatkozó cikke értelmében, és a Johannesburgi alapelvek érvényesülését is nyomon kísérjük. A hongkongi rendőrség ígéretet tett arra, hogy bennünket, illetve újságírókat helyzetbe hoz, és a júliusi 2011-es júliusi ülésről megkapjuk a jegyzőkönyveket. Egy pár nappal ezelőtt a rendőrség a megfigyelők nem kaptak hozzáférést a lezárt területekhez. És természetesen ezzel a munkánk megint nagyobb hangsúlyt kapott. Mert egyszerűen a hozzáférésünk nincs meg a vizsgálódásokhoz. A hongkongi esernyő szerv, esernyő mozgalom tulajdonképpen a, a választó jog érvényesülését tűzte ki célul, és szeptemberben már a kezetektől fogva független megfigyelőket delegáltunk. az általános szavazójog nem érvényesül még, és ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a kormányzót nem tudjuk általános választójog birtokában megválasztani. Vannak a közönség által fenntartott mandátumok, és más mandátumok is, amelyeket el kell foglalni. 2017-ben az egy emberre leadott egy szavazat elve fog érvényesülni, és hát ez a szavazásnak nevezett eljárás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a jelöltet a pekingiek fogják jelölni. Az illetékes bizottság két-három jelöltet állíthat, és a bizottságnak, a választóbizottságnak több mint, vagy legalább a fele kell, hogy támogassa őket. azok a jelöltek, akiket Peking nem karol fel, akkor ők nem kerülhetnek a jelöltek listájára. A megválasztott személyt pedig Pekingnek jóvá kell hagynia, és gyakorlatilag csak patriótákat szeretne látni Peking a jelöltek listáján. Tehát ez egy hamis általános szavazati jog, amelyet természetesen a, az, hogy a, az emberek szabadon választhatnak, ezt a lehetőséget nem kapják meg. A mi mozgalmunk tehát arra irányul, hogy egy általános szavazati jogot kapjunk. Szeptember 26-án a diákok betörtek az állampolgárok terére, amely a kormány főhadiszállása előtt található. Nem kaptak belépést a hatóságoktól a térre. Sokan jöttek, hogy megvédjék a diákokat a fellépésük során viszont a rendőrségi kordonokkal elhatárolták ezt a területet. Sokakat letartóztattak, akik ott tartózkodtak a téren vagy annak közelében. Nagyon sok diák és protestáló, aki megkívánta volna védeni az ott fellépőket, és akár átlépni a barikádokat. A könygáz, bevetett könygáz ellen is véde, meg kellett, hogy védjék önmagukat, akár azzal, hogy úszószemüveget tettek föl, hogy ne menjen a gáz a szemükbe, és a füst sem. Sokan kérték azt is, hogy a tüntetők hagyják abba a tüntetés, és vonuljanak le a térről, miközben természetesen a rendéri erők azok egyre erőteljesebben jelentek meg. Aztán könygáz is bevetésre került a rendőrség részére, részéről, és a rendőrség természetesen arra hivatkozott, hogy az követően került ez bevetésre, amikor már-már úgy tűnt, hogy elharapózik a helyzet, és vissza a tüntetők. Ha a kordont valóban áttörtént volna, akkor talán még indokolható lett volna ennek bevetése, de ez nincs így. Miután egyáltalán nem történt a diákok részéről támadás a rendőrség felé, és nem volt senki, aki től meg kellett volna védeni a diákokat annak ürügyén, hogy ha áttörik a kordont, akkor esetleg megtapossák őket, nem volt indokolt ennek a könyvgáznak a bevetése. Nagyon sok más esetben arra hivatkoztak, hogy felfegyverkezett tüntetőkkel kellett szembeszállniuk a, a rendőröknek. És a másik oldalon sem, a rendőrség részéről sem válogattak az eszközökben. Orvosok ellen, elsősegélynyújtók ellen is felléptek a rendőrök elég brutálisan, és egyenruhát viseltek. Az emberi jogi megfigyelők és az újságírók is teljesen egyértelműen jelezték mi voltukat, ki voltukat, néhány megfigyelőt, egyszerűen elrángattak a helyszínről, ide-oda lögdöstek, és fenyeget, meg, fenyegetést is kaptak a tüntetők, illetve a segédek ö, azzal, hogy le fogják őket tartóztatni. Miközben ö, ne, ezek a, ez nem volt megalapozott. Október 15-én hét rendőr tiszt letartóztatott több tüntetőt, meg is verték őket. Ezek vezető rendőrök tudomása mellett történtek ezek az esetek, van akinek a hátára vertek. És még azok is áldozatul estek a támadásoknak, akik egyszerűen csak elsétáltak a, a tér mellett. Hongkongban gyakorlatilag egy újfajta intézkedés jött létre arra, hogy a, a gyülekező ember sereget egyszerűen szétkergessék. És amikor pedig már el kívánnak menni, elkívánják hagyni az emberek a teret, még akkor is megfenyegetik őket és megverik őket. Egyszerűen olyan ez, mint hogyha a rendőrök a nyomást, ami rájuk nehezedik, kieresztenék, és a frusztrációkat vezetnék le a tüntetőkön és az arra járókon. Az a kérdésem, hogy Európában mely állam ö, hagyná jóvá azt, ö, hogy így lépjen fel a rendőrség a saját ö, polgárai ellen. Az elnyomás a hosszú munkaidőszak és a frusztráció ürügyén. Azt gondolom, hogy ezt, erre nem lehet hivatkozni, ezzel nem lehet így indokoltá tenni rendőri fellépés. De Hongkongban most ez a helyzet. És egyébként hasonló elbánásban részesülnek a megfigyelők, illetve az újságírók is. Talán a, saját. a, a rendőrök nincsenek annyira tudatában a lépéseik hatásának, mint ahogyan tudatában vannak az újságírók például és a megfigyelők. Október elején is utasítást kaptak a rendőrök arra, hogy a tüntetők ellen felléphessenek, De változás is történt, mert hiába kaptak utasítást a rendőrök, végül nem vonultak fel. Több órába tar- tellett, mire rendőrök kivonultak. Taxiállomásra elmenekítették tulajdonképpen a, a tüntetőket, vagy a metroállomásokhoz, hogy elmenekülhessenek a rendőri fellépés elől. És most már tanukat is keresnek, a, hogy beszámoljanak a történésekről. Na most miután semmiféle bizonyíték nincsen, hogy a rendőrök hogyan is lépnek fel, tulajdonképpen meg fogják úszni a, az eseményeket. Most azzal a helyzettel szembesülünk, hogy folyamatos a e, nyomás, e, az erőszak. Reméljük, hogy az Európai Bizottság és a Parlament ajánlásokat fognak kidolgozni, és arra fogják sürgetni és felszólítani a hongkongi és a kínai hatóságokat, hogy politikailag próbálják kezelni a helyzetet, és nem puszta erővel. Hongkongban a rendőrség meg kell, hogy tartóztassa magát, nem szabad, hogy erőszakot alkalmazzon, és nem szabad, hogy az erőszak egyfajta standard fellépésé váljon a tüntetőkkel szemben. Szeretnénk biztosítani azt is, hogy a rendőrség azonnal intézkedéseket tesz, amikor visszaélnek a rendőri hatalommal, és túlzott erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel, megfigyelőkkel, e, és másokkal, újságírókkal szemben e, követeljük, hogy vizsgálják ki ezeket a visszaéléseket, és a felelősöket mondják e, felelősségre az igazságszolgáltatás keretében. Az EU az emberi jogokkal kapcsolatos párbeszédet kell, hogy folytasson Pekinggel. Ezt a kérdést nagyon komolyan kell venni. Bár egy ország segítséget ígért nekünk, folyamatos fenyegetettség éri hongkongiak szabadságát, állandóan fenyegetés alatt áll a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság. És nyilván erről hallottak már, hogy a gyülekezési szabadságot ezt a jogot veszélyeztetik. A közelmúltban erre több példa volt itt az elmúlt években is. Ami pedig a sajtószabadságot és a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát illeti, el kell, hogy mondjam, hogy a legsúlyosabb problémákat még az is tovább erősíti, hogy a hatóságok erőszakosan lépnek fel, beavatkoznak, és nagy a gazdasági nyomás is. Ez van a sok esemény hátterében, a médiával kapcsolatos érdekeket is fel kellene tárni Hongkongban. Ezeket nyomásgyakorlásra használják fel. És kutatások igazolják azt, hogy az öncenzúra, ami egyre inkább tetten érhető, a médiában nagyon veszélyes. A műsor sugárzás, a műsor szolgáltatás, televízió, rádió engedélyköteles tevékenység, tehát nem függetlenül működnek a televíziók és rádiók, a műsorszórók. És hogyha nyomást gyakorol a pekingi kormányzat, azzal, hogy nem adnak engedélyt, tehát ezek kézben tartják a médiát. És sok példát láttunk arra, hogy ez hova vezet. A kormány megpróbálja az új piaci szereplőket is felhasználni, és rá kényszeríteni őket arra, hogy ne szabadon tudósítsanak az eseményekről. Súlyos problémáink vannak a közszolgálati televízióval, rádióval. Ezek továbbra is kormány kinevezettek, vezetik ezeket a műsorszórókat, és nem tudnak függetlenül tudósítani. Ezért fel kell, hogy hívjam önöket arra, fel kell kérnem önöket arra, hogy ezekről a problémákról ezek a problémákkal legyenek tisztában, és próbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy a szabadság, a demokrácia Hongkongban védelmet kapjon, ugyanúgy, ahogy ezt a polgári és emberi jogok egyezménye garantálja, illetve Hongkonggal kapcsolatos megállapodás is kellene, hogy biztosítsa, és köszönöm szépen. Köszönöm, Lójukály úr itt van körünkben Wong Vajkoi Benson, a Hongkongi Baptista Egyetem nemzetközi tanulmányokkal foglalkozó részlegétől, aki nyomon követte a hongkongi átmenetet, ezen dolgozott az elmúlt években a fiatalok politikai mozgalmának szakértője, tehát úgy tűnik, hogy a legmegfelelőbb személy arra, hogy itt most beszédet tartsunk, tessék venni a szó. Thank you very Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy beszélhetek itt, beszámolatok önöknek a megfigyeléseinkről, és arról, hogy mi is történik Hongkongban. Ahogyan Ló úr is említette, sok sajátos jellemzője van a Hongkongban zajló eseményeknek. Ide tartozik az, hogy a rendőrség visszaél a hatalmával, erőszakot alkalmaz, és a e, kormány a hongkongi emberek szabadságvágyát elfolytja. Ló úr érvei és gondolatait alátámasztják a mi megfigyeléseink is. Ló úr említette a szólásszabadságot. Én ennek egy kulcsfontosságú elemére koncentrálnék, ez pedig az oktatással kapcsolatos szempont. Ha visszatekintünk a múltba, a kormányzat az oktatást tulajdonképpen arra akarta felhasználni, hogy ezzel kontrollálja a fiatalokat. Megnézzük az elmúlt két-három évet. A kormány szándéka az volt, hogy bevezesse és támogasson egyfajta nemzeti kurikulumot. Ez a nemzeti tanterv a kínai kommunista párt támogatását volt hivatott szolgálni pozitív módon. Az egyik jó példa, ez tulajdonképpen egy jó példa is lehetne, a tananyagokban például szerepel olyasmi, hogy Kína kommunista pártja egy olyan párt, amely a közjót, a közérdeket szolgálja, progresszív, és ez egy olyan párt, amely az emberek érdekében tevékenykedik. Hogyha megnézzük tovább elemezzük az oktatási intézményekben használt tananyagot, akkor egy másik dolog, amit látunk, az az, hogy a fiatalokat nem bátorítják arra, hogy kritikusan gondolkozzanak, vagy elmondják, amit gondolnak a hatóságoknak. Éppen ezért nagyon sok fiatal diákok kezdték megszervezni magukat, és kezdtek fellépni a kormányzat és a párt ellen. A diákok egyik vezetője, Zsuzuta Wong, Van T. Wong, aki a tananyaggal kapcsolatos ellenállást kezdte szervezni. Lehet azonban, hogy ezt úgy is tekinteni, hogy most miután ezt a nemzeti tantervet egy időre visszamondták, most újra be fogják vezetni, de hát nagyon sok diák fellépett ez ellen. És a kormány most újra megpróbálja bevezetni ezeket a tanterveket. És ezzel politikai agymosást gyakorol, tehát a fiatalokat agymosott szól szervilis embereké akarja nevelni Van egy nagyon fontos tanulmány erről, és egy tanfolyamot szervezett az amerikai nagykövetség kritikus gondolkozásról, helyi nemzeti globális kérdésekkel foglalkoztak ezen a tanfolyamon. A kormány a közelmúltban azt javasolta, hogy a rész illetve eh, hogy ebből a programból törölni kell a jogállamisággal kapcsolatos részeket. A közelmúltbeli események tükrében nagyon sok aggály merült fel azzal kapcsolatban, hogy eh, ezeket a eh, liberális, kritikus gondolkodást támogató programokat teljesen betiltják. Az ilyen tanulmányokat, tanfolyamokat akár teljesen meg is tilthatják. a fiatalok kritikus gondolkozását egyszerűen le akarják törni. És az oktatási szempontok kapcsán a hongkongi kormányzat arra törekszik, hogy a diákok politikai követelményeit úgy folytsa el, hogy megváltoztatják a tananyagot, és agymosották egyék a fiatalokat. A második nagyon fontos szempont, amit Ló úr is említett, azzal függ össze, hogy a rendőrség hogyan járt el az elmúlt 65 napban a tüntetőkkel szemben, hogyan léptek fel velük szemben. Szeretném megismételni és megerősíteni mindazt, amit a kollégám elmondott. A rendőrség demonstrálni akarja azt, hogy professzionális módon jár el, és három szempontból kell ezt a felépést vizsgálnunk. Először is a rendel, rendőrök olyan eszközöket alkalmaztak, amivel azt akarták demonstrálni, hogy az Occupy, a foglaldem mozgalom ellen mindenképpen fellépnek. Fontos média tudósításokból tudjuk, hogy a a tüntetőkkel kapcsolatban a rendőrség valóban több esetben erőszakosan lépett fel, és nagyon negatív érzelmeket tapasztalunk a rendőrök körében a tüntetőkkel szemben, szemétnek, mocsoknak titulálják őket. Az egész Occupy foglalt el mozgalommal kapcsolatban a rendőrség olyan eszközöket alkalmaz, amivel politikai véleménynyilvánítást is közvetít a tüntetők felé, különböző karszalagokat viselnek, e, holott a rendőrség politikai semleges kell, hogy legyen. A hongkongi rendőrség azonban megfigyeléseim szerint e, nem felel meg ennek a követelménynek. Még egy dolog, amit Ló úr is említett, nagyon komoly bizonyítékaink vannak arra, hogy a rendőrség Peking párti egyértelműen, és nagyon komolyan ellenzi az Occupy mozgalmat, mert szerintünk ott a, a, ezek a tüntetők csak káoszt okoznak. A Foglald el mozgalom ellenzői ezt csak zavargásnak tekintik a tüntetéseket, és így is lépnek fel. Amikor a tüntetők megpróbálnak egyességre jutni, és elég profi módon tették ezt, a rendőrök egyszerűen letartóztatták a tüntetőket, és ezzel véget vetettek eh, minden egyeztetési kísérletnek, és világossá tették azt, hogy milyen politikai elkötelezettségű a rendőrség. Végezetül megint csak megerősíteném azt, amit Ló úr az előbb elmondott. A mai közelmúltbeli eseményekkel kapcsolatban a hongkongi televízió és még néhány más mainstream újság tudósít, ezek mind Peking párti újságok, a Sun Daily, a Sintao Daily és a Minecoin Daily. Az összes információ, amit ezek a az újságok vagy tévé közvetítenek az Occupy mozgalmat egyfajta politikai eh, kaóták gyülekezetének állítja be, akik csak eh, káoszt eh, okoznak, és igaztalanul támadják a hongkongi kormányzatot. Két-három héttel ezelőtt több intézményben, így a hongkongi egyetemen is így a nemzetközi tanulmányok fakultásán különböző országokból érkező diákok számoltak be arról, hogy milyen elnyomás tapasztalható még az egyetemen is. Az egyetemeken oktató kollégák is sok esetben részt vettek az Occupy mozgalomban. Nem lehet garantálni azt, hogy a Peking párti erők által provokációk is történtek, és ezek semmi garancia nincs arra, hogy jövőben nem lesznek ilyen provokációk. Ah, köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Muchísimas gracias, Köszönöm szépen, professzor úr. Itt maradnak még velünk hallgatni a meghallgatás további részét. Sharon Tanking Sean következik, aki jelentős emberi jogi aktivista, Human Rights in China vezérigazgatója, akit már számos alkalommal meghívtunk az Európai Parlamenthez, emberi jogi aktivista, emberi jogi szakértő Kína területét illetően is. Nos, hallgassuk meg a mondani valóját, Sorom Tam Kang Song, és aztán megkezdhetjük a vitát. Tessék önni a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide, és én is hozzájárulhatok a vitához, amikor nagyon kritikus ponthoz értek a hongkongi események. Két előttem szóló kollégámmal együtt járulhatunk ehhez hozzá. Hát valóban jártam itt önöknél korábban, de most először vagyok itt eh, hongkongiként, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el. 1996 óta vagyunk jelen Hongkongban és New Yorkban is, több mint 25 éve segítjük az átalakítást a civil társadalomban, és az emberi jogok védelméért is sikra szállunk az ENSZ berkein belül is emberi jogi mechanizmusok révén. Monitorozzuk az emberi jogi bizottság előtt is az eseményeket, különös tekintettel az általános szavazati jog érvényesülésére. Jelenleg nagyon át, gyorsan változik, és nagyon komplex a helyzet, nagyon a kihívásokkal állunk szemben, illetve ezek előtt állunk. Két hónapos civil engedelmet, engedetlenségi mozgalmon vagyunk most túl, amelynek során nagyon sokszor másképp lépett fel az rendőrség, mint ahogyan azt a tüntetők kívánták volna, és ahogyan el is hangzott, jogi felelősséget is vállaltak a, szerve, a tüntetők szervezői, az Occupy Movement szervezői. A hongkongi vezetőség azonban brutális rendőrségi fellépés mellett tette le a voksot, és ahogyan el is hangzott a korábbiakban, ez a magatartás egyszerűen elfogadhatatlan a tüntetőkkel szemben. Az, hogy most a bíróságot bevetették a helyzet tisztására, ez sem elfogadható a helyzet, hiszen politikai kérdést nem lehet a bíróság előtt eldönteni. A központi kormányzat válasza is autoriter forgatókönyv szerint lett megírva, hiszen ott helyben nyírbálták meg, vetették vissza a tüntetőket, és ezen a héten, hogyha esetleg meg rákeresnek a Hong Kong Police-re, tulajdonképpen már ez is cenzúra alá került az interneten. A hivatalos közszolgálati médiumokon keresztül is nagyon egyértelműen kemény vonalas hangvételt ütöttek meg, és gyakorlatilag megbélyegezték a hongkongiaknak ezt a polgári engedlenségi mozgalmát, hasonlóképpen, mint a tájváni napraforgó mozgalmat annak idején. A nyugati kormányok és az USA is bele szól belügyekbe, így vélekedik erről a pekingi kormányzat, sőt, még azt is állítják, hogy onnan pénzelik. Az, hogy itt a kormányzás kap kritikai hangot, ezt nem ismerik el, és a demokratikus jelenleg zajló trendeket sem hajlandóak elfogadni. Sokkal dinamikusabbá, kreatívabbá vált most már a hongkongi fellépés, és a mozgalom, mozgalom tulajdonképpen pozitív, sőt humoros aspektusokat is magáénak mondhat, mert az Umbrella Movement gyakorlatilag egyfajta bevásárló mozgalom néven is fut, hiszen azt is felkarolta, hogy újra menjenek vásárolni az emberek, újra elindulhasson a, a kereskedelem és a vállalkozások rendszere. Úgyhogy jelenleg tulajdonképpen, ha bárhol is megjelenik a a tömeg, a, a tüntetők, és őket körbeveszik a rendőrök, akkor egy másik helyre mennek el. Ha például megnézik a, az éhezők viadalának a legújabb bemutatóját, és ott tömeg áll, akkor már is felvonul a rendőrség, de hát nyilván itt már egy idő után nem tud majd lépést tartani ezzel a mozgalommal a rendőrség. A kormányzati fellépés is oda vezetett, hogy radikalizálódott egy teljes generáció, fiatal emberek, akik úgy nőttek fel, hogy a civil társadalomban szabadon és demokratikusan létezhetnek. Most egy technológiailag nagyon felkészült és egymással kapcsolatba lépő tömegről van szó, amely ugye használja a szociális médiákat, ezen keresztül pedig be tudja mutatni, hogy mi zajlik, és másokat is motiválni tud a részvételre. Nyilván mindenki a békés megoldást szeretné kieszközölni, de ennek érdekében túl kell nézni, túl kell mutatni a polarizált öm, szembenálláson, és nagyon jól tisztában kell lenni azzal, hogy hogyan lehet tovább menni ezen a demokratikus, demokratizálódási úton, amelynek a vége még nem látható. Azonban nem szabad szem előtt téveszteni azokat a területeket, ahol van konszenzus. Például konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a hongkongi életmódot és értékeket, a jogállamiságot, a demokrációt és a, a demokráciát és a az emberi jogokat fenn kell tartani, ahogyan ez a protektorátusi létezés alatt is lefektetésre került. A stabilitás és a fenntarthatóság, mint jövő is egy nagyon fontos elem, és nagyon különböző korú, pozíció és hátterű emberek gyűltek össze, az Occupy mozgalomban, amelyek zász, akik zászlajukra tűzték az általános szavazati jogot, ezt viszont természetesen nem rövid, csak hosszú távon fogják tudni megvalósítani, tehát több generációt vesz igénybe. Egy személyes anekdotát is mondanék. Taxisokkal beszéltem, mindenféle ö, járókelővel, minden korú járókelővel, fiatalok, gyerekek, kis sárga öm, szalagokból készítettek szimbólumokat, és a gyerekek is, és az anyák is ö, viselik ezt, és, és ö, megkérdeztem az anyákat, hogy tudják-e, hogy, hogy a gyerekeik, hogy miért viselik ezeket a szalagokat, és a gyerekeket, amikor megkérdeztem, azt mondták, hogy igen, öt éves vagyok, és ö, kicsit azt, azt választották, hogy igen, általános szavazati jogot szeretnék. Ezt mondták ezek a kis öt éves gyerekek. Tehát nagyon is tudatában vannak annak, hogy mit viselnek, hogy miért zajlik most ez a tüntetés sorozat. Az öt és hat évesek is így nyilatkoztak. És ugyanaz volt a válasz mindenkitől, hogy általános szavazati jogot szeretnének. Én pedig hitetlenkedtem az anyákkal szemben, mert hát, hogy csak 5-6 éves gyerekekről van szó, de ezt a következő generációt kell támogatni és felkészíteni erre a folyamatra. Tehát a békés és fenntartható folyamat most a lényeg ebben a demokráciáért folytatott harcban és az általános szavazati jogért folytatott harcban, és ennek nyilván majd a szárazföldi Kínára is kihatása lesz, ahol még mindig cenzúra van, és ahol elnyomás alatt érnek akár a civil szám, társadalmak is. A régió teljes stabilitása is meginokhat, a két rendszerű megoldás, főleg a Tajvánra gondolok, akkor nem fog működni. Hongkong nem belügy, ezt be kell látnia az Európai Uniónak és a Nagy-Britanniában politizálóknak is, mert Hongkong például a, egy vizsgálati misszió során nem is kapott mandátumot. Parlamenti képviselőként egyszerűen morális és jogi elkötelezettségük is van, hogy a hongkongi helyzetet napirendre tűzzék, és nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy egy közös nyilatkozat és azok az ígéretek, amelyeket tettek a hongkongiak felé, azokat fenntartsák és be, beváltsák. A jelenlegi helyzet egyszerűen lehetetlen, felelős, nem, és felelőtlen. Úgyhogy a brit képviselőknek üzenem, és ezt önök előtt is mondom, hogy önöknek is nagy a felelőssége, és persze a Lisszaboni szerződés nagyon sok új helyzetet hozott, új erőt hozott, hatalmat hozott, de most az EU külügyi felépésében egy koherens felépésre van szükség, nemzetközi szintéren is, és ezt a fellépést olyan alapelvek mentén kell meghozni, amely a mm, bővítés szellemi, szellemét is körül járta. Az emberi jogok láthatóvá tétele nagyon fontos, az emberi méltóság, az egyenlőség és a szolidaritás is mind olyan érték, amelyet ki kell terjeszteni. Az Európai Unió a közös fellépéseket és politikákat minden nemzetközi kapcsolatban érvényesíteni kíván, Hongkongra tekintettel. Nos, hát eközben azt is mondanom kell, mondanom, hogy nyilván a kereskedelmi partneri kapcsolatokat Hongkonggal és Kínával nem lehet elfelejteni, de egy nem transzpenes, nem eh, a népével szemben nem elszámoltatható kormányzat nem lesz jó kereskedelmi partner, és itt Kínára gondolok. Az EU-kínai párbeszéd hétfőn folytatásra kerül itt Brüsszelben, az emberi jogok lesz a téma, és mint civil társadalmi szervezet kiemeljük, hogy a bilaterális megbeszéléseken mennyire fontos ezeknek a témáknak a megtárgyalása de Hongkong nem szerepel a napi renden. És ez nagyon elgondolkodható, amikor a szólás szabadság napi szinten sérül, online és offline egyaránt. Minden lehetőséget meg kell ragadni ezeknek a témáknak a rendre tűzésében, és üzenni kell a kínai kormányzat felé is, hogy foglalkozzon a mozgalom vezetőivel, a résztvevőkkel, hogy konstruktív módon lehessen előre jutni a megoldásban. Az EU külön megbízottja, Lambrinidis úr, aki az emberi jogokért felel, 2013. szeptemberében nagyon fontos feladatot vállalt, és neki is nagyon fontos feladatok jutnak a kérdés megoldásában. Ahol, ahogyan Vongor is elmondta már, emlékeznünk kell arra, hogy ez nem az első eset, amikor a hongkongiak közösen léptek fel a, a jogaikért és a szabadságukért. Ne felejtsék el, hogy Kínán belül az elmúlt 25 évben Hongkong az egyetlen olyan hely, ahol több mint százezer ember június 4-én a Victoria Parkban összejön. Fél millióan jöttek össze még 2003-ban, hogy egy olyan törvény ellen tüntessenek, amelyel lábbal tiporhatóvá lett volna a szólás szabadsága. Fiatalok és öregek együtt léptek fel, munkások, az, a, akadémikusok, gyakorlatilag az egész társadalom képviseltethette magát. És kényszerítették azt, hogy 2005-ben lemondjon egy olyan vezető, amely Kína barát politikát folytat. Rengeteg kampányt szerveztek, éjségsztrájkba kezdtek, és ahogyan hallottuk, a tananyag megváltoztatásának propagandáját az agymosásra irányuló kezdeményezések ellen felléptek a diákok, aláírásokat gyűjtöttek több százezres nagyságrendben. És tudatában vannak annak, hogy történelmet írnak, és hát bízunk benne, hogy a csoda megtörténik, és ezt azt hiszem, hogy itt van most a fordulópont Wang, az egyik főszervező, azt mondta, hogy ha mindenki odafigyel a társadalomra, és igazi polgár, állampolgár tud lenni, akkor, és ezt hosszú távon tudja biztosítani, akkor most már nekünk kell megnézni, hogy hogyan tudjuk biztosítani a mozgalomnak a sikerét, és hogyan tudjuk összeegyeztetni a lelkismeretünkkel azt, hogyha nem támogatjuk őket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ketten kértek szót. jo Leinen. aki az Európai Parlament kínai népköztársasággal foglalkozó delegációjának felelőse, aztán Jenna Dawkins. jo Leinen kap szót. Elnök asszony, nem tudom, hogy tolmácsolnak-e a hongkongi vendégeink szemére, vagy ha ez nincs, akkor angolul fogok beszélni. Van-e tolmácsolás hongkongi vendégeink szemére? Nos, akkor anyanyelvemen németül szólok. Köszönöm szépen. hogy megszervezték ezt a rendkívül érdekes ülést. Nagyon érdekes, amit hallgott, hallhattunk Hongkongból. A legjobb minőségű technika segít a kommunikációban, ez csodálatos, de amit önök mondtak itt, illetve önmondott itt a pódiumon, az is nagyon érdekes volt. A parlament már a legutóbbi plenáris ülésen is foglalkozott Hongkonggal, egy nagyon intenzív vita zajlott a diák mozgalomról, a civil társadalmi mozgalomról Hongkongban, és most még egyszer megtesszük ezt itt az Emberi Jogi Albizottságban, a parlamentben. Láthatják tehát, hogy nagyon szorosan követjük azt, hogy mi is történik Hongkongban, és nyilvánvaló, hogy nagy a szem az Európai Parlamenten belül a szabadságra, demokráciára irányuló vágyukra. Ez mondhatjuk, hogy az Európai Parlament génjeibe van kódolva, hogy az emberi jogokért és a szabadság jogokért fellépünk. Nagyon érdekes az, amit hallhattunk egyrésztről, elmondta, hogy a demokratizálódás folyamatát már nem lehet feltartóztatni. Másrésztről a hongkongi vendégeinktől halljuk, hogy a szabadságjogok jelenleg korlátozva vannak. Hova is vezetett ez az út? A mozgalom, vagy a rendszer erősebb-e? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nos, ebben az összefüggésben természetesen felmerül a tiltakozó mozgalom stratégiája, az utcákra vonultak, lezártak utcákat, elbarikádoztak utcákat. Természetesen az emberek, az ottaniak azt akarják, hogy közlekedni lehessen, tehát ismerjük ezeket a mozgalmakat, van egy nagy lendület, és aztán felmerül a kérdés, hogy radikalizálódik-e a mozgalom, vagy pedig más eszközöket választ a mozgalom. Úgy tűnik, hogy az önök mozgalom most kritikus pontra érkezik, esetleg megoszlik, két részre oszlik azok között, akik radikálisabb megoldásokat szorgalmaznak, és azok között, akik új formákat keresnek. Ez az esernyő mozgalom, ez a shopping mozgalom, tehát a, a békés tüntetés más formáit választják. Önök hogyan látják ezt? Számomra nem kérdés, hogy nem lehet ezt a helyzetet megoldani erőszakkal, csak politikai fellépéssel, tehát politikai formákat kell keresnünk ennek érdekében. Az EU um, by... Talán el is kezdek válaszolni ezekre a kérdésekre. A múltban és itt közben technikai probléma van, nem nagyon jól halljuk. Ezeket a kérdéseket meg kell tanulni kezelni. Leinen uh, úr, a vendégünk válaszolt önnek a kérdésére. Aztán Leinen úr majd folytathatja. Okay. Well, I, I don't think they're a winner uh, this moment yet. Amit most tudunk, az az, hogy el tudjuk mondani, hogy kik a vesztesek. Peking és a kínai kormány, ők a vesztesek, mert nagyon nehéz helyzettel fognak szembesülni a következő években és évtizedekben, hogyha Hongkongban nem engedik a demokratizálódást, nem tudnak uralkodni már Hongkongon. És Tajvant se felejtsük el, valódi együttműködést mutat Kínával, és esetleg újra egyesítés gondolata is felmerül. De Hongkongban az új generáció, az új nemzedék nem bízik a kínai hatóságokban, és a kínai hatóság tulajdonképpen elvesztette egy egész generáció a fiatalok támogatását. A Human Rights Monitor közzétette, hogy a rendőrség megígérte, hogy nem fogja akadályozni a megfigyelők munkáját, és azután kiderült, hogy ez, ennek nem tettek eleget. Ez most már dokumentálva van, és remélem, hogy önök segítenek majd nekünk, védelmet tudnak biztosítani az erőszakos fellépésekkel szemben, és segítenek a hongkongiaknak abban, hogy az önök Pekinggel folytatott párbeszédében is érintik Hongkong kérdését az alapjogokat, a törvényeket be kell tartani, ugyanúgy, mint a nemzetközi kötelezettségeket. A polgári és emberi jogok egyezményének a rendelkezéseit, a nemzetközi normákat tiszteletben kell tartani. És az önök számára is fontos, hogy rávilágítsanak, világossá tegyék azt, hogy ezt támogatják. Elnök asszony félbesz szakítja a tehát a nemzetközi szabványokat, nemzetközi egyezmények normáit be kell tartani. Köszönöm szépen, Leinen úr folytassa, akkor kérem. Ott hagytam abba, hogy az EU-Kína párbeszéd folyik, és a parlamenti delegáció, amely márciusban ellátogat Kínába, elmegy Hongkongba is és akkor valószínűleg szeretnénk majd önökkel találkozni, és ott fogjuk folytatni azt a párbeszédet, amit itt ma reggel megkezdtünk önökkel. Köszönöm. Tiene la palabra señor Panseri. Nagyon köszönöm, Panzeri úr kap szót. Nos, néhány megjegyzést szeretnék tenni, és remélem, hogy ezekre választ kapok. Ahogyan tegnap olvashattuk tegnap délután. A Akupi Hong Kong November Peace csoport három alapítója egy felivest tett közzé, hogy a tüntetők vonuljanak vissza, az alapítók pedig jelentkezzenek a rendőrségen. Azt hiszem, hogy ezt a döntést egy, a félelem diktálta, mert esetlegesen a rendőrség túlkapásaitól félnek, vagy az motiválta azt a döntést, hogy a mozgalom már nem egységes, amely elfoglalta a tereket, utcákat, köztereket Hongkongban. Nos, nekem az a véleményem, az a benyomásom, hogy a, ezen John Long Wong által folytatott éjségsztrájkon túlmenően az a tény, hogy nagyon sok diák van, akik nem vonulnak vissza az utcákról, fennáll annak a kockázata, hogy a mozgalom esetleg kifulladhat, megrekedhet, hiszen itt van ez az ellentmondás, hogy egyrésztről a mozgalom hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki, ahogyan Jolán is emlékeztetett rá az imént, itt az Európai Parlamentben is számos kezdeményezés volt, és ezek eredményei kevéssé ö, kielégítőek. Kérdés az, hogy milyen egyéb formákban lehet elérni a ö, több demokrácia megvalósulását Hongkongban, ö, úgy vélem, hogy sokkal aktívabb szerepet kellene játszani az Európai Uniónak, különösen Kínával szembeni fellépésünket illetően, és ahogyan elhangzott, a Lisszaboni Szerződés 21-es cikkejét is teljes körülön kellene alkalmazni. Ezen meghallgatás végén vitázunk az emberi jogi éves jelentésről, amelynek egyik témája az Európai Unió külső fellépésének következetessége, ez az egyik fő eleme a vitának. Tehát én azt szeretném megtudni, hogy a három célt el tudjuk elérni. Az egyik a korrektebb kapcsolat kialakítása Kínával, a másik az, hogy Hongkongot nem szabad egy egyszerű pénzügyi térségként szemlélnünk, hanem egy olyan területként, ahol az emberi jogok erőteljesebb megvalósulása, illetve a demokrácia megerősödése kívánatos. Ennek érdekében kell működnünk, megpróbálván hozzájárulva a tüntetéshez, a hongkongi tüntetők mozgalmához. Elnök, köszönöm, Pancéri úr. Pancéri úr, az emberi jogokkal foglalkozó jelentés felelőse, tehát közvetlen szerepet vállal ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tőkés úr következik. Elnök asszony, kedves vendégek, kollégák! Itt éppen olvasom ebben a ma kiosztott dokumentumban, hogy a jelenlegi knai rendszer antidemokratikus természetéről van szó. Hát, túl eufémikus ez a, ez a megfogalmazás. Emlékezzenek vissza, 2009-ben az Európai Parlament egyformán elítélte a két totalitárius rendszert, a nemzeti szocializmust és a nemzetközi szocializmust, a kommunizmust. Hát itt eh, Kína az egy kommunista állam, és eh, nem szabad finomkodni vele, hanem világosan kell látni, hogy, egy, hogy, vanna, hogy kelet-közép-európában megszűnt, eh, összedőlt a kommunizmus, így Romániában is most 25 éve, knában pedig észak koreában kubában nem szűnt meg a kommunizmus és kell harcolni a kommunizmus ellen. ilyen egyszerű ez a kérdés és nem szabad hagyni azt hogy, hogy a kommunizmus hongkongot is bekebelezze. A, a, az egyesülési szerződéskor ugye az az elv érvényesült hogy one country two systems egy ország két rendszer. Most hát ehhez szigorúan kellene ragaszkodni, és nagyon következetesen az Európai Uniónak nagyon következetesen fel kellene lépnie a kommunizmus ellen. Ma Rebia Kádir asszony lesz itt a parlamenten egy meghallgatáson az ujgurok képviseletében. Hát ott is ugyanaz a baj, kérem ugyanaz a baj tibetben tehát az, egy, az egészet komplex módon kell kezelni és más ki tudná ezt jobban megtenni mint az emberi jogi bizottság. én nagyon köszönöm valenciano asszony hogy ezt kitűztük hogy, hogy ezt a meghallgatás ez a megha, erre a meghallgatásra sor került tartsuk mindvégig tartsuk napirenden a hongkongi helyzetet apropó kna annak idején azt mondja kna hogy, ez, hogy mi ne avatkozzunk be a knai hongkongi belügyekbe hát eszembe jut hogy annak idején ceausescu mondta twenty five évvel ezelőtt hogy ne avatkozzunk be románia belügyeibe ez a doktrna ez tarthatatlan. ugye a demokráciában nincs beavatkozás hanem egyetemes emberi jogokról van szó. Sí, képviselő. Um, Köszönöm szépen. Szeretnénk köszönetet mondani a résztvevőknek, akik itt vannak a meghallgatáson, elég messze tőlünk. Az üzenetét is, amelyeket megosztottak velünk, mert nagyon fontos mindaz, amit hallottunk a következő jelentés kapcsán is, hiszen napvilágot láttak a beszámolóik itt a szakbizottsági tagok előtt. Kína egyre nagyobb globális befolyása a világ gazdaságára Hát ennek együtt kéne járnia azzal, hogy a politikai szabadság jogokra nagyobb hangsúlyt fektessen az ország. Hogyha globális szinten erős gazdasági már kíván válni, akkor meg kell érteni az országnak, hogy a politikai és emberi jogi témákban is ugyanolyan felelősnek kell lennie. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, és ezt minden üzenetne, minden intézménynek és a mi intézményünknek is közvetítenie kell. Szeretném a hongkongi részvegőktől megkérdezni, hogy milyen választ kaptak a többi civil társadalomtól, amelyek Kínában tevékenykednek, tehát a kontinensen. Van-e párbeszéd közöttük, van-e bármiféle kapcsolatuk más, másként gondolkodókkal, civil szervezetekkel, ezekben a kérdésekben. És amennyiben igen, akkor ez mennyiben felel meg az elvárásaiknak, illetve a hongkongi részevők elvárásainak. Köszönöm. Köszönöm. Preda képviselő kap Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék röviden elmondani. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy a néppárt támogatta ezt a vitát, mármint hogy napirendre tűzzük. Sürgősségi indítványként szerettük volna elhelyezni, de majd Strasbourgban, illetve hát Strasbourgban volt is szó Hongkongról. A második dolog. Őszintén szóval meglep, hogy a párbeszéd az emberi jogokra vonatkozóan, és itt az Európai Unió és Kína közötti párbeszédre gondolok, nem tartalmazza Hongkongot, és ez szerintem égbe kiállt. Amikor csak lehet, és amennyire sürgősen csak lehet, itt lépnünk kell. Ez egy gesztus lenne a részünkről, a minimum, amit megtehetünk és nagyon gyorsan kell lépnünk és potolnunk ezt. Nem lehet várni, hogy majd a dolgok maguktól megoldódjanak, és nem lehet halogatni a saját fellépésünket. Tökés ura reagálva azt szeretném elmondani, hogy az egy ország, két rendszer megközelítés tulajdonképpen illúzió. A valóság az, hogy a, csak a Kína demokratizálódásával fogunk jobb helyzetet teremteni. Csak ez lehet a megoldás. Én úgy vélem, hogy egyszerűen illuzorikus azt gondolni, hogy az egy ország két rendszer hosszú távon, főleg a jövőben fenntartható. Az egyetlen életképes megoldás tényleg Kína demokratizálódása lenne, és ezt az üzenetet kell Európának nagyon egyértelműen közvetítenie. Ahogyan eh, a vendégeink is elmondták, nem lehet komoly egy olyan kereskedő partner, az a partner, amely nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Köszönöm. Yeah más Köszönöm szépen, Preda úr. Ha nincs más hozzászóló, akkor megadom a szót hongkongi meghívottainknak két-két percben. Tessék. a Hong Kong Human Rights Monitor Yukaila Law vagyok. Nagyon nehéz eh, a mozgalommal kapcsolatban tisztán látni. Elektronikus eh, eszközökkel kommunikálnak eh, a tüntetők, és sok turista is ellátogat Hongkongba és tanulja az eseményeknek. De a kínai Hongkong ellen irányuló propaganda azt a célt is szolgálja, hogy tulajdonképpen segít abban néha, hogy jobban megértsük a hongkongi helyzetet, és megpróbáljunk bölcsen eljárni. A hongkongi mozgalommal kapcsolatban vannak rokon szenvezők szárazföldi Kínában, és tudjuk, hogy vannak, akik szimpatizánsai a hongkongi tüntetéseknek. Az emberi jogi párbeszéd Leo és a Kína között abból a szempontból is fontos, hogy az EU megpróbálja az irányba vinni Kínát, hogy változtasson a Hongkonggal kapcsolatos álláspontján ők mindig az alkotmányra vagy az alaptörvényre hivatkoznak Pekingben, de hát önmagában ez is egy önkényes törvény, és semmi köze a demokráciához. Tulajdonképpen a nemzetközi polgári és emberjogi egyezménnyel ellentétes módon értelmezik az alaptörvényüket is. Ezt meg kell változtatni, hozzá kell igazítani az alaptörvényüket a nemzetközi standardokhoz. De Kína azt is tagadja, hogy a közös nyilatkozat hasznos lenne, és megsért nemzetközi kötelezettségeket pedig a nemzetközi közösséghez fűződő kapcsolatán változtatnia kell Kínának, mert nem fogják elismerni, ahogyan fellép, és ennek rettenetes következményei is lehetnek. Köszönöm. Szeretnék reagálni arra, amit önök elmondtak reagálva a mi első hozzászólásunkra. Valaki azt mondta, hogy illúzió lenne az egy ország két rendszer elv alkalmazása, hogy ez nem tartható fenn. Nos, szeretném felhívni a figyelmüket a konzultációk második fordulójára, amelyeket a hongkongi kormányzat indított idén januárban, de a kormány még mindig nem tűzte ki a pontos időpontot, hogy a konzultációk második fordulója mikor kezdődne. Attól tartok, hogyha visszanézünk a politikai reformmal kapcsolatos konzultáció első fordulójára, a kormányzat csak kormánypártiakat vont be a konzultációba. És ennél is fontosabb, hogy a konzultáció során tulajdonképpen a kormány tisztviselők a pekingi kormányzatot képviselő résztvevői a konzultációnak mindig olyasmiket mondtak, hogy nem szabad az alapokat megkérdőjeleznünk, és olyanokat, olyanok vehetnek csak részt a konzultációban, akik Kína pártiak. Tehát nagyon rossz tapasztalataink voltak az első konzultációs fordulóban, aminek ugye a célja a politikai, politikai reform elősegítése volt. Hát bízunk abban, hogy a második forduló jobb lesz. Mindig azt halljuk, hogy Hongkong az általános választói jogot akarja és ezzel kapcsolatban sok a kormány propaganda. A náci Németországban, a fasiszta Olaszországban, sőt, még a kommunista Észak-Koreában is van általános választójog, de nincs demokrácia. Tehát ez félrevezető információ, és már megszennyezte sok hongkongi gondolkodását is ez a propaganda, de sok eh, hongkongi még mindig úgy látja, hogy a demokrácia egyet jelent az általános választójoggal. A sok negatív félrevezető információ továbbra is áramlik, és ez fogja alásni a helyi demokratizálódási folyamatot. Ez lett volna a válaszom. Eh, Köszönöm szépen, Wangwai úr. Most két percben sem Tamkem Sun következik, és aztán meghallgatjuk az Európai Külügyi Szolgálatot. Köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak eh, a nagyon biztató visszajelzéseket és a fontos kérdéseket, és különösen azt köszönöm, hogy ilyen konkrétan szóltak hozzá az EU-Kína párbeszéddel és a hongkongi látogatással kapcsolatos kérdéskörhöz. Mivel nincs sok időnk, gyorsan próbálok válaszolni. Ki lesz nyertes, és vajon stratégia megosztás előidézése? A kínai kommunista párt ugye genetikailag antidemokratikus, és benne van a DNS-ében az, hogy mindenkit kontrollálni akar, legyen az Tibet vagy bárhol, és a kulturális identitások ütköznek esetleg egymással. A jogállamiság kapcsán és a DNS jut eszembe, és a genetika. A jogállamiság nem kínai, adottság, ahogyan erről a e, kínai e, kommunisták mindig mondanak, az országot e, kell irányítani a de nem a jog uralmáról beszélnek Kínában. És a demokratizálódásra és jogállamiság kiépítésére Kínában szükség van. Először is a pártot kellene a joguralma alá vetni, mert ez most nem így van, ahogyan tudjuk és a fő aggályom a SZIDA bizottság múlt havi közleményében is megjelentek, ha nem is direkt módon, de a kínai, kína delegáció a tárgyalásai során felhívta figyelmet arra, hogy mennyire fontos az igazságszolgáltatás függetlensége és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása, és a jogi szakbizottság tagjai azt mondták, hogy a igazságszolgáltatás függetlenségének a biztosítása valóban fontos. Tehát a kínai, a száraz fő kínai népköztársaságban élők um, is részt kell, hogy vegyenek a politikai életben. Ott is lehetővé kell tenni, hogy független intézményekben dolgozhassanak, és a nemzetközi emberi jogi folyamatokban is részt vehessenek. Ez egy nagyon fontos üzenet, hiszen sokan ülnek börtönben, és uh, sokan tűntek el. Viszont amit nem tartanak kézben a kommunisták, az az online információcsere, az internet, ezt nem tudják kontrollálni, és ezt is fontos látnunk. Hongkong és Kína között, de valóban van harc az egy ország van Country Two System elv kapcsán is, de itt sok gazdasági szempont is évente 44 millióan érkeznek Kínából Hongkongba, turisták, üzletemberek. Tehát látják, hogy milyen nagy konfliktus sokat generálhat már önmagában ez a tény is. Hongkong az a farok, ami csóválhatja a kutyát. És Peking ezt nagyon, nagyon odafigyel. Tényleg aggódnak, hogy milyen hatása lesz Hongkong inspirációinak Kínára. És Jaya Jaya, ugye go, go, menjünk Hongkongba, ezt ettől nagyon félnek és ez még nem formalizált, mert ez veszélyes lenne, de azért van támogatás és interakció, különösen az interneten keresztül a Kínában élő kínaiak és a hongkongiak között a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság on és offline is fontos. Muchísimas gracias. Voy a dar por último la palabra. Nagyon szépen köszönöm, most pedig Alice Messió kap szót, aki az Európai Külügyi Szolgálatban a hongkongi téma felelőse. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenek, és köszönöm, hogy újra itt lehetünk. Nagyon érdekes volt ez a vita, tulajdonképpen szemtanúktól kaptunk beszámolót. Valóban egy nagyon képlékény eh, szituációban van most Hongkong, ahogyan az itt el is hangzott. Természetesen szeretnénk, hogyha békésen eh, zajlanának itt a az októberben kezdődött események, a hétvégi eseményeket és a hét elejé eseményeket ismerve is fontos lenne föntartani a konstruktív megoldás megtalálása az alapjogok keretében, tehát a hongkongi alkotmány keretében. Az egy ország, két rendszer érvényesülhetne. Közös értékeket osztul, osztunk Hongkonggal, a szólásszabadságra gondolok itt elsősorban. Nagyon fontos beruházások irányulnak, Hongkongban nagyon fontos kereskedelmi partnerről van szó, és nagyon sok szálon kötődik az Európai Unióhoz. 1997-ben született egy kötelezettségvállalás a részünkről, és a politikai és gazdasági trendeket folyamatosan nyomon kísérjük Hongkongban, illetve Hongkong és Kína között. Hongkong stabilitása számunkra nagyon fontos, a demokratikus fejlődés egy, egyértelműen, és ez nyilván összefügg az alapvető jogok érvényesülésével, és mindazzal, amely, amivel ma itt foglalkoztunk a meghallgatás keretében. Az, hogy békésen lehessen gyülekezni, mindenki hangoztathassa a véleményét, független legyen az igazságszolgáltatás, ez mind-mind ide tartozik. És az általános választójog bevezetése, a 2017-es választás is, is ide tartozik, és nyilván az elszámoltatható kormányzat is hozzájárulhat a demokráciához, illetve a stabilitáshoz, és ahhoz, hogy globális szintéren is hiteles partnerként akkor tudnánk Hongkongot elfogadni, hogyha ezek megvalósulnának. Értjük azt a döntést, amit a népi kongresszus hozott, és hát nyilván Hongkongon belül ez nagyon sok embernek csalódást okozott, és ez hozta magával a tüntetések láncolatát saját agájainkat is megfogalmaztuk, ezzel kapcsolatban ezeket fent is tartjuk. Napi renden kell tartani ezeket a kérdéseket a találkozóink alkalmával Kínával, illetve Hongkonggal. Nagyon erős hongkongi képviselete van az uniónak, és az állandó információ áramlás, illetve jelentéstétel is hozzájárulhatott ahhoz az elmúlt hetekben, a tiszta képünk van a, a, az ottani eseményekről. Itt Brüsszelben is folytatna, folytatódik a munka, természetesen óriási az érdeklődés az események iránt Hongkongban, és üdvözöljük azt a tényt, hogy nagy részt békések voltak a tüntetések, de az is teljesen egyértelmű számunkra, hogy rugalmasnak kell lenni eh, a tekintetben, hogyha demokratikus eh, kereten belül békés megoldást eh, kívánunk elérni. Hiszen, hogyha eszkalálódik a tüntetések hangulata, az nagyon veszélyes lehet. Mindkét oldalon a tartózkodás, a, a hogy mondjuk, visszafogottság lenne az az elvárandó, magatartás, amivel folytatni kellene az esemény sorozatot, a párbeszédet nyilván fenn kell tartani, és a politikai részvétel a hongkongiak számára nyilván egy általánosan érvényesülő szavazati jogban testesülhetne meg. Nagyon fontos az is, hogy technikai konzultációkat is lehessen tartani, ehhez meg kell, hogy meglegyenek a megfelelő közvetítők, de ezek ott is vannak Hongkongban, és az Európai Parlament képviselőjétől is hallottuk, hogy támogatni kívánja Hongkongot mindebben. Zárásképpen hagy utaljak még arra, hogy az emberi jogokról az EU és Kína folyamatosan párbeszédet folytat, és hát ezek nyilván kulcsfontosságú aggályok nem csak Hongkongban, hanem a kontinentális Kínában is, ahol elég akut a helyzet. A szólásszabadság kérdését, a békés gyülekezeti jogot, a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 じゃあ、オフ誕生ということで。はいはい。我想叫佢即刻出個 statement 啊，police retaliation 嗰啲。係。得，我即刻醫翻佢哋。醫翻俾佢啦。好啦，我要。 vamos a empezar con nuestro segundo punto del orden del día, que es el examen de. Nos megkezdhetjük a napirend második pontjának tárgyalását, ami az emberi jogokkal és a demokrácia állapotával foglalkozó jelentés a világban, illetve az Európai Unió vonatkozó szakpolitikája. Pancéri úr kap szót ma tartjuk az első eszmecserét erről a jelentéstervezetről, aztán vitára kerül sor. Tessék, Panceri úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Úgy tűnik számomra, hogy a javasolt jelentéstervezet elég világos, legalábbis remélem a célkütőzések, amelyeket kijelöltünk, ahogyan ezeket leírtuk és megküldtük, ez nem csupán abban merül ki, hogy az Európai Bizottság jelentését kommentáljuk, hanem javaslatokkal óhajtunk előállni. Át akarunk térni egy egyszerű leíró jog, logikáról egy preskriptívebb jellegű logikára. Tehát a fő képviselővel és az emberi jogi különleges képviselővel való kapcsolatunkat szeretnénk módosítani, szeretnénk az Európai Bizottság, valamint a saját szándékunkat megerősíteni, hogy egyes célokat valóban el tudjunk érni. A fő pontjai ennek a jelentésnek nem fogok végigmenni valamennyien, mert nagyon röviden szeretnék most itt szólni, ehelyett inkább az elnyék jelentéstevőket szeretném meghallgatni most itt az első eszmecserén. Nos, tehát az első fontos pont, ami egyébként egy konfliktus tárgya is itt a hongkongi meghallgatáson. A, pontosan az, hogy hogyan lehet az emberi jogokkal foglalkozó szakpolitikát beilleszteni az EU külső fellépésébe, ez pontosan a 21-es cikk témája. Az emberi jogok előmozdítása a külkapcsolatok valamennyi területén nagyon fontos, még hozzá kivétel nélkül. Itt alapvető lépésekről van szó ebben az irányban, és Számunkra elengedhetetlen, hogy egy ütemtervet dolgozzunk ki, amely tartalmazza ezeket a célkitűzéseket, illetve az ezek megvalósítására irányuló erőfeszítéseket is felsorolja. Egy másik fontos pont az, hogy az emberi jogok esetében egy minőségi ugrás végrehajtására van szükség, mert az emberi jogok kapcsolódnak a fő képviselő, illetve a különleges képviselők témáihoz is. Amire itt szükség van, az az, hogy az alelnök től és főképviselőtől azt kérjük, hogy készítsen egy olyan programot, amelyel az Európai Bizottság más tagjai is egyetértenek, és amely abban áll, hogy az emberi jogokat az összes tevékenységbe beépítik, a bevándorláspolitikára, a fejlődéspolitikára, a környezetvédelemre, a munka, eh, munkával kapcsolatos politikára, beruházásra, technológiára, üzleti élettel kapcsolatos politikákra gondolok, tehát valamennyi fontos ágazatra, ennek a témának, az emberi jogoknak általános jellegűnek, transzverszális jellegűnek kell tehát várni az unió valamennyi szakpolitikáját illetően. Kérjük az EU különleges képviselője mandátumának megújítását, és a főképviselővel fenntartott kapcsolatok intézményesítését kérjük. Fontos, hogy mindez megjelenjen a stratégiai tervben is, és teljes körűen vonjuk be valamennyi intézményi szereplőt ebbe a folyamatba, valamint a civil társadalmat, mert ez sokkal gyümölcsözőbb munka lehet a jövő szempontjából. A jelentés számos fontos ágazatot felölel, és számos fontos országot, területet. Utalok itt arra, hogy az emberi jogok témájára helyezzük a hangsúlyt a kereskedelempolitika, a vállalkozáspolitika kapcsán. Ez fontos vetület, akár a jelenleg tárgyalt kereskedelmi megállapodások kapcsán, mint például TTP, ahol is nagyon fontos, hogy az emberi jogok központi szerepet kapjanak tehát az megállapodás ne csupán kereskedelmi jellegű és szabad kereskedelme korlátozódó legyen. Aztán foglalkozunk itt az emberi jog és a korrupció kapcsolatával, ez szintén alapvető jelentőségű. A parlament már kérte, hogy egy cselekvési tervet mutasson be a bizottság a korrupció kapcsán, innovatív pénzügyi mechanizmusokat alakítsunk ki, és mindenféleképpen helyezzük megfelelő szintre ezt a témát. Aztán a vallásszabadság, a vallásgyakorlás szabadság egy másik fontos vetület, különösen a világ egyes térségeiben, gondolok itt a közel-keletre, mindenek előtt Szíriára és Irakra. Ugyanakkor a csak címszavakban említem itt az emberi jogok témáját a nők vonatkozásában. Sokat vitáztunk erről, amikor a Szaharov díjat Mugabe úrnak ítéltük oda, aki a nők elleni erőszak, mint fegyveres konfliktusban alkalmazott eszköz témájával foglalkozott, tehát a nők elleni erőszak nagyon fontos téma. Az unión kívül és az unión belül is jelentős az a téma. Az LGBTI személyek témája, a gyermekek, a bevándorlók, menekültek témája. Fontos az ő jogaikkal is foglalkozni, ugyanis hatékony garanciákat, közös standardeket kérünk a befogadási folyamatok során, az információ megosztást is róhatjuk az EU tagállamai között, ugyanakkor szeretnénk, hogyha felülvizsgálnák a Dublini rendeletet. A fogyatékkal érő személyek jogai szintén fontosak, aztán az internetet felügyelő technológiák kérdése is jelentős. Foglalkozunk itt a jelentésben az a nemzetközi büntető bíróságokkal, a nemzetközi büntető igazságszolgáltatással is. Végezetül szintén fontos kérdéseként említhetem a halálbüntetés és a kínzás kérdésköreit. Egy felépés keretében azt hiszem, hogy további pénzügyi forrásokra van szükség az emberi jogok védőinek javára a világ valamennyi térségében. Végezetül itt inkább tematikus jelleggel szeretnék egy preskriptívebb jellegű elképzelésre kitérni, az Európai Bizottság vonatkozásában itt az emberi jogokon túlmenően különösen az Európai Parlament szerepére szeretnék rámutatni az emberi jogok kapcsán, és a külső delegációk szerepére, az ő esetükben ugyanis azt kérjük, hogy egy minőségi változás következzen be a tevékenységükben, oly módon, hogy az emberi jogokat tevékenységük középpontjába helyezik, és üdvözöljük ezt az újdonságot a focal pointok létrehozásával, amelyet a külügyi szolgálat indított be, a delegációkon belül létrehozva ezt az intézményt. Nos, tehát most örömmel hallgatom majd meg az árnyék jelentéstevők véleményét. A jelentésünk célja tehát az, hogy próbáljunk létrehozni egy olyan eljárást, amely következetessé teszi felépéseinket, és ellenőrizhetővé, hogy ezek a célkitűzések megvalósításra kerültek-e. Tehát itt nem csupán le kell rnunk meg kell fogalmaznunk egy jelentést, hanem egy minőségi ugrást kell követelnünk saját magunktól is, de különösen az Európai Bizottságtól és a főképviselő asszonytól. Ez tehát az a keret, amelyen belül mozogtam a jelentés elkészítése során, most pedig örömmel hallgatom meg az önök véleményét. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Panceri úr. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adok szót. Préda úr. Uh, Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm Pánceri képviselőtársunknak ezt a jelentés tervezetet, amelyet éppen bemutatott. Nagyra értékelem hogy megszervezte a találkozót a civil szervezetekkel, nem kormányzati szervekkel, és köszönetet is mondanék ezeknek a nem kormányzati szervezeti képviselőknek, akik jelen voltak az ülésen, és nagyon fontos megállapításokat osztottak meg velünk. Térjünk rá a az állásfoglalat tervezetére. Ezzel kapcsolatban számos megjegyzésem volna amelyek valószínűleg majd módosító indítványok formájában csapodnak le. 50-et ígértem páncéli képviselőtársamnak, és remélem, hogy be tudom tartani, és tényleg 50-et meg is fogok tudni fogalmazni, de ez tényleg csak tréfa volt. Komolyra fordítva a szót, de bízom benne, hogy egy nagyon jó szöveg születik, amely megkapja a bizottságon belül a döntő többséget, és majd a plenálison is. Nos, akkor nézzük a megjegyzéseimet. Egy olyan megállapításom van, ami az EU politikákat eh, illeti a demokratizálódási folyamatban. Itt egy új paragrafust javasolnék beiktatni, annak érdekében, hogy konszolidáljuk a demokratizálódásra vonatkozó észrevételeket. Nyilván nagyon lényeges elemek szerepelnek már egyébként is a szövegben, de azt gondolom, hogy ezeket majd konszolidálni kell, akár utalásokkal arra, hogy a demokratizálódás folyamata mennyire lényeges. A feltételek a demokratikus társadalom kialakulásához. E tekintetben az Európai Unió feladataira koncentrálnék, hogy mit tehet az EU annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Annak fontosságát is kiemelném, hogy koherenciára van szükség a saját fellépésünk kapcsán. Az Európai Parlament szakbizottságai koherenciát várnak el a többi szereplőtől, de azért a saját magunk háza táján is érdemes körülnézni, és nekünk is koherensen fellépni. Az Emberi Jogi Albizottság fellépése és tevékenysége nem szabad, hogy összeütközésbe kerüljön a Libe szakbizottságnak a kompetenciájával. Ugyanúgy, ahogy a többi szakbizottság esetében. Ugye a LIBE az alapvető jogokra vonatkozóan az unión belüli érvényesüléseket illetően éves jelentést tesz közzé. Horvátországra vagy Litvániára vonatkozóan is vizsgálódások történnek, főleg a Dublini rendelet érvényesülését illetően, de ezeket a LIBE szakbizottság vizsgálja, nem pedig mi. Ők a kompetensek EBS ezekben a kérdésekben a szakbizottságon belül, tehát én azt gondolom, hogy ezekre az ügyekre nem nekünk kellene koncentrálnunk, azzal, hogy olyan kérdéseket boncolgatunk, amely más asztala. A 9-es paragrafusra vonatkozóan a szövegben Panceri úr a bizottságot arra szólítaná fel, és az EU külügyi szolgálatát, hogy egy végrehajtási jelentést dolgozzon ki a demokrácia és az emberi jogok érvényesülése vonatkozására vonatkozóan, és ezt 2015 15 elején várná. Mi azt kérnénk, hogy mindaz, ami most elhangzott a jelentésben, azt erősítsék meg, hiszen most lehetőségünk volt ezt megvitatni, és nem hiszem, hogy még egy további jelentőst kellene elvárnunk, egy végrehajtásra vonatkozó jelentést. Tehát szerintem ez a 9-es paragrafus, ahogyan ez itt áll, ez így nem feltétlenül szükséges. Ami a kapcsolatrendszert illeti, itt egy új paragrafusra volna szükség, hiszen a bizottság részéről írásos választ nem láttunk a saját kezdeményezésünkre vonatkozóan, a 2012-es cselekvési tervre utalok itt. Itt nagyon világosan kell fogalmaznunk, és írásos választ kell kérnünk a bizottságtól. Ez egyfajta együttműködést jelentene, testesítene meg a két intézmény között. Nyilván megint más a plenáris vita, ez egy másik eszköz, most viszont ugye politikai vitáról szó, és az írásos válasz a bizottság számára azt biztosítja, hogy minden egyes felvetődött kérdésre reagálhat a 2012. évi éves jelentésre vonatkozóan. Sajnálatos módon az Európai Bizottság nem küldte meg nekünk még ezt az írásos jelentést, ezzel tartozik nekünk tehát. Egy kicsit az is furcsa, hogy a bizottság nem küldte meg nekünk ezt az írásos ö, ö, választ, de lehet, hogy egyszerűen elveszett valahol. A 15-ös szakaszra vonatkozóan az a javaslata Pánceri úrnak, hogy közös standardeket használjunk, amikor értékeljük a, az ország stratégiáknak a megvalósulását, tekintettel az emberi jogok érvényesülésére. Főleg, hogyha stratégiai partnereinkről van szó. Azt gondolom, hogy a specifikációkat szem előtt kell tartani, illetve a helyi közvetítőkkel is tartani kell a kapcsolatot, hiszen ekkor válik hatékonyá fellépésünk. 28-as paragrafus. Erre vonatkozóan sajnos azt kell mondanom, hogy 2014-ig a parlamentnek nem volt delegációja, amely a parlamentet az ENSZ-BT-ben képviselte volna. Én úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban mindenképpen ki kell állnunk azért, hogy itt ebben a nagyon fontos intézményben szerepet kapjunk, és explicit módon kell kifejezésre juttatnunk a, ennek a ténynek a nem megvalósulását. Az emberi jogok és a segélypolitika a következő pont, amiről szólnék. Itt nem csak nem biztos, hogy csak egy problémát kellene nevesítenünk, és egy szakaszban. Az EU ö, fellépése a föld eltulajdonlása szerepel, Az európai parlamentnek a fejlesztési politikában nyomon kell kísérnie az érintett országokban zajló fejleményeket, és nyilván itt a fejlesztési segélyeknek az igen átfogó mechanizmusaira gondolok. Az emberi jogokra vonatkozóan is szerepelnek szakaszok, itt iránymutatásokat javasol Páncéri úr különböző delegációkra. Hát ezt én úgy látom, hogy vannak már jól működő iránymutatások, inkább arra kellene hangsúlyt fektetnünk, hogy ezeknek a működését és végrehajtását fokozzuk. Én személy szerint úgy látom, hogy egy átfogó írásos jelentéssel nem jutunk előrébb, jobb politikai együttműködésre van szükségünk a parlamentben, és szerintem erre van is mód. Többször is beszéltünk a szakbizottságon belül, hogy van egyfajta igény egy eljárásra, amelyen nyomon lehet követni egy-egy határozat elfogadását a plenárison. Többször is vitáztunk erről a kérdésről, és én úgy gondolom, hogy akár a jelentéshez kapcsolódó függelékre is igényt támaszthatunk, amelyben megfigyeljük, hogy az emberi jogokra vonatkozó határozatok elfogadását követően mi, mi történik. Korlátozhatjuk magunkat természetesen egy-egy olyan listára is, amelyre rávezetjük azokat az eseteket, amelyeket sürgőségi indítványként megtárgyaltunk, és ez talán jobb lenne, mint hogyha az lenne az ambíciónk, hogy az összes politikai menekültet és fogvatartottat listára vesszük és őróluk tárgyalunk, mert ott megvan a veszélye, hogy valakit esetleg kimar, kihagyunk. Tehát inkább az összes olyan politikai frakciók által aláírt közös állásfoglalást listázzuk ki, amely sürgősségi indítványként a plenáris rendjére került. Ezzel megfelelő intézményi magatartásra is szorítkozhatnánk. és azt gondolom, hogy ezzel a saját munkánkra koncentrálnánk, és nem másoktól átvett listákon szereplő személyekre támaszkodnánk a vitánk során. Úgyhogy ez volt az én személyes meglátásom azon módosítókra vonatkozóan, amelyeket szeretnék majd integráltatni a szövegbe, de gondolom, hogy mások is lesznek, akik módosítókat terjesztenek elő. Ezek a fontos elemek, szólásszabadság, vallásszabadság, gyülekezési szabadság, és az, hogy hogyan tudjuk támogatni a néppárti pontokat, remélem, hogy ügyben össze tudunk ülni. Köszönöm szépen. Uh, I am new in this parliament, but I'm new, not new to the subject of human rights. Nem új nyilvánvalóan az emberi jogok kérdése számomra, hiszen több mint 20 éve foglalkozom konkrét ügyekkel. Régóta vagyok az Amnesty International munkatársa, és szeretnék a frakcióm nevében röviden hozzászólni a jelentéshez. Mindenek előtt egyetértek az előttem szólóval. Jelentős átfedések vannak. Ezen jelentés és más dokumentumok között említeném a LIBE Horvátországgal kapcsolatos jelentését, az abban foglalt állásponttal egyetértek. De mik az általános aggájaink? a jelentéssel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy az emberi jogi kérdéseket kiterjesztjük más területekre, amelyeknek kevés vagy semmi köze nincs az emberi jogokhoz. Hadd mondjak egy példát. Szinte alig hittem el, hogy létezik egy ajánlás, miszerint a pénzügyi tranzakciós adót be kellene vezetni Európába. Gondolkozzanak el ezen Mit jelent ez? Mi köze van ennek az emberi jogokhoz? Hogyha ebben a, ez a bekezdés benne maradna a szövegben, hát ö, el tudom képzelni, hogy a parlamentben valaki majd azt mondja, hogy hát tiltakozzunk a túl magas adók ellen, mert ez is az emberi jogok megsértése. Úgyhogy azt hiszem, el kell kerülnünk azt, hogy ideológiai kérdések amiket hozzunk fel, a, hogy hozzunk be a parlamentbe az emberi jogok ürügyén. Ebben a jelentésben nagyon sok példa van pont erre. És azt sem tudom, hogy milyen jelzés küld mindez azon szegények számára, akik kínzástól szenvednek, akiket igaztalanul börtönben tartanak, halállal fenyegetnek, hogyha ebben a jelentésben olyan ideológiai eh, észrevételeket, megjegyzéseket teszünk, amelyeknek semmi köze a problémához. Úgyhogy arra kérem magunkat, hogy az valóban emberi jogi kérdésekre koncentráljunk, és legyünk visszafogottak, amikor ideológiai ügyekről van szó. A jelentés véleményem szerint emellett sérti a szubszidiaritás gondolatát is. Emlékszem, és talán önök is emlékeznek Junckernek és munkatársainak a beszédeire, amelyekben a szubszidiaritást úgy emlegetik, hogy ez Európa irányításának egyik fő eszköze. És még a pápa is beszélt a szubszidiaritás fontosságáról, kétszer is említette ezt a beszédében. Hát ha most megnézzük ezt a jelentést, tulajdonképpen sok minden van, ami, amit nem Európának kellene csinálni, hanem a tagállamoknak. Például szerepel a jelentésben, hogy a családpolitikai kérdésekkel is foglalkozni kell az emberi jogok keretében. Hát ennek semmi köze szerintem az emberi jogokhoz. Természetesen az LGBTI személyek diszkriminációját tiltani kell, és ezt megfelelő helyen meg kell említeni a jelentésben de az a gondolat, hogy azonos neműek házasságát minden ország be kell, hogy vezesse, ezt az országokra kell bízni, ezt nem kell bevenni a jelentésbe. A bevándorlók jogairól persze kell, hogy szóljon a jelentés, de azért ne menjünk bele az általános bevándorlási politika területére korrupció. Jó, hát ez rettenetes, de mi keresni valója van ennek ebben a jelentésben? És végül a frakciónk nem ért egyet a halálbüntetés kérdésének a felemlegetésével. Van különbség köztem és frakciótársaim között, miszerint a halál büntetést ne bíráljuk demokratikus országokban. Ezzel nem értek egyet, mert ha bíráljuk a kínzást, akkor bírálnunk kell a halálbüntetés alkalmazását is, független attól, hogy demokráciában vagy diktatúrában alkalmazzák sok módosítási javaslatunk lesz, és a fő üzenetünk az, kérem, hogy azokon akarjunk segíteni, akik az emberi jogokkal való visszaéléstől szenvednek. Kerüljük el az emberi jogok ürügye alatt vívott ideológiai csatározásokat. Thank you very much, Mr. Henkel. Köszönöm szépen, Henkel úr. Astrevicius úr. Köszönöm, elnök asszony. Valóban Panzeri úr jelentés tervezete elég jól megfelel a tanács éves jelentésének. A tematikai megközelítés, amit választott, ez elég kényelmes, és a jelentés így korlátozott hatályú, és egy világos üzenetet fogalmaz meg. Nem vész el a 150 országgal kapcsolatos éves emberi jelentések részleteiben, hiszen a tanács ezekkel ennyivel foglalkozik. Azért persze lehet a szöveget még tovább javítani. Azt is gondolom, hogy néhány nagyon ismert eset felemlegetése rávilágít arra, hogy, vagy rávilágítani arra, is hasznos lenne, hogyha ország specifikus kontextusban emelnénk ki ezt. Néhány országgal konkrétan kellene foglalkozni, mert ez bátorítaná ezeket az országokat arra, hogy a jó úton tovább járjanak. Nem gondolok itt hosszú országlistára, hanem a legjobb, legmegfelelőbb esetek ismertetésére. Olyan esetekre, ahol elismerjük az előrelépést, és ezt folytatandónak tartjuk. Itt van azután az halálbüntetéssel kapcsolatos bekezdés. Ezt talán általánosabban kellene megfogalmazni, és a legrelevánsabb eseteket itt is meg lehetne említeni. Az emberi jogi párbeszéd kapcsán a 2013-as éves jelentés Dél-Afrikát és Észak-Koreát megemlítette. Ezt most is meg lehetne említeni. És akkor konkrétabbá válna ez a jelentés, nem csak egy ilyen normatív szöveg lenne. Másodszorban úgy tűnik, hogy néhány téma hiányzik, amelyek benne vannak a tanács jelentésében, de itt ebből hiányoznak. Értem, hogy korlátozott a mm, lefedési területe ennek a jelentésnek, nem foglalkozhat mindennel, de a, ö, szerintem azért meg kellene említeni kisebbségeket és őslakossággal kapcsolatos problémákat ebben a jelentésben legalábbis hasznos lenne az őslakosokat abban a kontextusban megemlíteni, amikor a land grabbingről, a terület kisajátításokról beszélünk. Csak a vallásos kisebbségekkel foglalkozik a jelentés, de mi a helyzet az etnikai vagy kulturális kisebbségekkel? Végül az Európai Parlament jelentése el különül a tanácsi jelentéstől, és nem elég az, hogyha ez összefoglalja a tanács jelentését. Jobban ki kellene hangsúlyozni az Európai Parlament tevékenységét. A jelentés utolsó része az Európai Parlament munkájával foglalkozik ugyan, de szerintem ezt kicsit részletesebben kellene megfogalmazni. Sürgős ügyek. Itt az emberi jogi aktivisták védelmét kiemeltük a közelmúltbeli meghallgatásokon, ilyen volt például a Bahreini meghallgatás, és itt szükség van a népi diplomáciára is. Nidaskis úr jelentése 2011-ben egy mellékletben foglalta össze a parlament munkáját ezt is talán meg, lenne, meg kellene fontolni. És végül, kollégák, véleményem szerint a jelentés tervezet, amivel, amit ma megvitatunk, egy jó kiinduló pont, majd módosító indítványinkat megfelelő időben meg fogunk nyújt, be fogunk nyújtani, kevesebb lesz, mint 50, ezt ígérem. A következő egyeztető ülésen már lehet, hogy megszületik az egyetértés ez erről a kiváló jelentésről. Lockbiller. Osztjevicius úr, Lochbiller asszony következik. And I was, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kukán úr készített legutóbb jel, jelentést, egy 76 módosító került akkor benyomásra. Hát nem tudom, hogy most mennyi lesz, de ezt nem fogjuk meghaladni, ha minden igaz. Nem is fogom most mindet elmondani, amit én kívánok benyújtatni, de tekintsük át. Nagyon tetszik, hogy benne vannak a menekültek, az éghajlatváltozás miatti meg menekültek. Aztán az emberi jogi nem megfigyelők is belekerültek a jelentésbe, amit nagyon üdvözlök. Préda úr és Asztrevics úr is említették már, hogy talán bizonyos szakaszokat kicsit lehetne még hosszabbá megfogalmazni, hogy, ez, hogy egy egységes stratégiai parla, parlamenti pozíciót is fogalmazzunk meg, mert egy ilyen még eddig nem létezett. Aztán az éves jelentésről is volt már szó. Az éves jelentés egy olyan, amely 800 oldal hosszú, és be kell vallanom, hogy nem olvastam el és megkérdezem itt a többieket, hogy ők elolvasták-e, vagy akár a titkárunk, főtitkárunk elolvassa-e. Nyilván azokat a szakaszokat, amelyek érdeklődésre tartanak számot, azokat igen. Ebben a jelentésben és hát ez egy átfogóbb kérdés is, hogy ez számunkra tényleg releváns-e. Nyilván az NGO-k számára igen, hiszen ebben kiolvasható, hogy az EU milyen fellépéseket kíván fogadatosítani, illetve melyeket követi nyomon, de lehet, hogy egy rövidebb jelentés, ami arra koncentrálna, hogy a végrehajtás hogyan zajlik, hogy milyen lépéseket sikerült előretenni, tenni, ez nekünk többet segíteni. Ugye most egy választási évben vagyunk, 2013 elején született, és 2015-ben fogjuk elfogadni. Nyilván ez előre mutat, de valahol már megkötöttek a kezünket azzal, hogy ami most zajlik, az nem is szerepel már egy ilyen óriási 800 oldalas jelentésben. Tehát egy rövidebb változata szerintem hasznosabb lenne. A hatas pont még mindig az éves jelentésre vonatkozóan azt tartalmazza, hogy egyfajta reflexiót is jó lenne látni az ország jelentésre vonatkozóan. Ez nekem nem volt teljesen világos, mert a 9-es szakaszban az ország stratégiákról van szó, ahol bizonyos mutatók alapján lehet nyomon követni, hogy mik az előrelépések, de az ország jelentések a hatos eh, szakaszban csak eh, nagyon eh, mellékesen kerülnek meg említésre, miközben a feladat az szinte duplikálódik. Ezt el lehetne kerülni azzal, hogy az ország stratégiákban, ahol a mutatókra kell támaszkodni, ezeket a mutatókat esetleg máshol is fel lehessen használni. Csak egy pár módosítóra térnék még ki. Az 53-ast szeretnénk kicserélni, ahol csak éppen úgy szőrmentén kerül megemlítésre, a demokráciára és az emberi jogokra, illetve az arra szánható európai eszközökre. Szerintem itt azt kéne belefoglalni, hogy az új jogszabályt üdvözöljük, de az, hogy csökken a pénzügyi források volumene, ezt sajnálatosnak tartjuk, és hatékonyabban kellene, rugalmasabban elkölteni a rendelkezésre álló összegeket. A 13-as pontban egy intézményesített emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselői pozíciót kíván felállítani. Annak érdekében, hogy ez egy állandó tisztségé vállalhasson. Hát a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ez nem követelné meg, hogy megváltoztassuk, módosítsuk a szerződést? Nem lehet, hogy itt túl sokat követelünk? Ne inkább azt kérjük csak, hogy ez egy állandó tisztség legyen? A 79-es, majd hogyha sürgőségi indítványokról van szó, akkor tehát a Szaharov díjat is belevonhatjuk ezt a, ebbe a szakaszba, hogy ezt hogyan lehetne az emberi jogok kontextusában még jobban kidomborítani. A Frontex tevékenysége is érde, érdemelne egy szakaszt, aztán a drónok bevetése és a, az emberkereskedelem. Tehát lesznek kisebb módosítók, de ezeket kedden elő fogjuk terjeszteni. Köszönöm szépen. Most pedig Hemenis Peterele asszony kért szót. Ő a jelentéstevő a fejlesztési bizottságban. Köszönöm szépen. Köszönöm, szintén gratulálni szeretnék Pancer úrnak ezért a tervezetért, amely nagyon teljes körű, megpróbálja a prioritásokat kijelölni egy rendkívül kényes témában az emberi jogok helyzetét, illetve a világban. Számos emberi jogsértésre került sor számos országban, ezért tehát nagyon nehéz egy jelentésben az összes ilyen esetet felölelni. Ugyanakkor nekünk az alapvető jogokra kell koncentrálnunk. Egyetértek egyes kollégákkal, azt illetően, hogy a Libe már foglalkozik bizonyos témákkal. Én tagja vagyok ennek a bizottságnak, éppen ezért talán jobb lenne, hogyha bizonyos témákkal a LIBE foglalkozna a tagállamokra vonatkozó témákban. A jelentéstevő nagyon nagy szerepet biztosít az EU külpolitikájának, mint az emberi jogok előmozdítójának. Láthattuk Hongkonggal kapcsolatos meghallgatás kapcsán is, hogy Rendkívül fontos ennek kiemelése, és nem szabad gazdasági kapcsolatokat fenntartani, hogyha az emberi jogok nem érvényesülnek kellőképpen, ezek mindenképpen elsőbséget élveznek a gazdasági témákkal szemben. Fontos, hogy ne legyenek ideológiaibb jellegű megközelítések, mindenképpen az emberi jogok témáját fel kell vetnünk, amikor egyezményeket kötünk egyes országokkal, kereskedelmi megállapodásokat, vagy ezeket felülvizsgáljuk. Az emberi jogi problémákkal küzdő országok számára nagyon fontos az anyagok fejlesztése, tiszteletben tartása és a vonatkozó egyezmények betartása az emberi jogi aktivistákról, a civil társadalom bevonásáról is szó esik, illetve a nőknek központi szerepet tulajdonít a jelentés, ez nagyon pozitív. A nők egyébként sérülékeny csoportot képeznek sok országban, ahol nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Aztán itt szó van a jelentésben a nők elleni erőszakról, amelyet a háborús eszközként, fegyverként kezelnek. Aztán itt az ember kereskedelem témáját is be kellene emelnünk talán a jelentésben a nők és a gyermekek vonatkozásában. Jó, hogy a jelentés szól a nemi szervek megcsonkításáról, a gyermekek témájáról, a kényszermunkáról. A fejlesztési szakbizottság tagjaként úgy vélem, hogy a 2015-ös program ezen tartalmak nagy részét már tárgyalja, és itt a dokumentumokban megpróbáljuk ezeket elmélyíteni, úgyhogy a jelentéstevővel mindig együttműködünk. Van egy téma, amelyet csak érint a dokumentum, ez a jó kormányzás biztonsága, amely véleményem szerint valamennyi emberi jog alapját képezi beszélnünk kell a háborús helyzetekről, a terrorizmusról, amely helyzetek több ezer áldozatot szednek. Én ezt a pontot is felveszem majd a módosítóim közé. Pancari úr szól az igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférésről, az erőszakos cselekmények áldozatai vonatkozásában, beszél a No Business Operation-ről de valamennyi áldozatról szót kell ejtenünk, nem csupán azon áldozatokról, amelyek, akikről a jelentéstevő szól, módosított fogunk benyújtani ez irányban. Gratulálok egyébként ehhez a rendkívül ö, jó dokumentumhoz. Köszönöm, mondja az elnök. Tyson képviselő Tyson ö, asszony következik az EKS, EKS részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy megjegyzéseket fűzhetek Panzeri úr jelentéséhez. Azzal kezdeném, hogy nagyon fontosnak tartjuk a jelentést, alaposan átolvastuk a tervezetet. Kapcsolatban voltunk az ön munkatársaival, és ez a jövőben is így lesz. Egyetértünk az általános tematikai megközelítéssel, a struktúrával és azzal, hogy milyen témákkal foglalkozik a jelentés. Azzal is egyetértünk, hogy amit Panzeri úr gondol arról, hogy az emberi jogi politikát hogyan kell hatékonyan és külső-belső koherenciával megvalósítani egyetemlegesek és egyéniek az emberi jogok, ez a stratégiai keretekben is ki lett mondva. És ez az általános alapelv, amelyek irányítják a fellépéseinket és az új cselekvési tervet. Ez utóbbival kapcsolatban elkezdjük az előkészületeket, ez kiderült az ebben a szakbizottságban korábban lefolytatott eszmecseréből. Bát bátorítjuk, támogatjuk tehát a további munkát. Mi pedig arra fogunk koncentrálni, hogy jobban tudjuk meghatározni, hol legyenek a prioritások. Nem akarjuk csökkenteni az ambíciónk szintjét, különösen ami azt illeti, hogy minden szakpolitikai területre bevezessük az emberi jogi kérdéseket. A 2014-es éves jelentés elkészítése is megkezdődött. Ugyanolyan úton járunk majd, mint korábbi években. Lesznek tematikai részek, amelyek a cselekvési tervek prioritásait tükrözik, és azután földrajzi megosztásban foglalkozunk minden országgal és régióval. A korábbi éves jelentésekhez hasonlóan elemezzük a korábbi jelentések prioritásait, és ennek a tapasztalatai tükrében határozok meg az új prioritásokat. Köszönjük azt, hogy konzultálnak velünk a jelentés jövőbeni formátumáról, erre még vissza fogunk térni. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a szövegtervezet is támogatja a tematikus politikánkat, aláhúzza azokat az ajánlásokat, amelyeknek a segítségével szeretnénk a helyben alkalmazott eszközeinket hatékonyabbá tenni. Ezek az ajánlások nagyon jól illeszkednek a mi gondolkodásunkba. Például Szerintünk is hatékonyabban kellene cselekvésekké átalakítani az iránymutatásokat. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, önökhöz hasonlóan mi is meg vagyunk győződve arról, hogy növelni kell a tudatosságot, és emelni kell az emberi jogi fókuszpontok jelentőségét. A képzés során a delegáció kölcsönös közösen mm, kell, hogy gazdagítsák egymást a gyakorlati munka eh, tekintetében is. Továbbra is eh, tovább folytatódik majd az eljárás, a jelentés elfogadásával kapcsolatos eljárás. Csak három bekezdéshez szólnék hozzá konkrétan. A hatos és a 9-es megjegyzés kapcsolatban üdvözöljük azt, amit Logbiller asszony mondott a prioritásokról és a mutatószámokról. Ahogyan mondtam, a következő cselekvési terv prioritásait meg kell határozni, nem megfeledkezve a korábbi témaválasztásokról. Az indikátorokkal és a benchmarkokkal kapcsolatban fontos, látni azt, hogy ezeknek a segítségével tudjuk mérhetővé tenni a teljesítéseket. Elfogadtunk egy munkaanyagot a közelmúltban, ami iránymutatást adhat ezen a területen. Ugyanakkor azonban szeretnénk lehetőséget kapni arra is, hogy a mi képviselőink értékelhessék az indikátorokat és a benchmarkokat. Erre a kérdésre majd önökkel még vissza fogunk térni. A 46. pont szeretnék még mondani valamit, az emberi jogok és az üzleti világ. Talán tudják, hogy létezik egy Business and Human Rights Fórum, ez jelenleg ülésezik Genben, és Stavros Lambrinidis, aki itt van a, a mi munkatársunk is. Két állásfoglás született az üzleti világ és emberi fórum munkája kapcsán. Az végső cél kitűzés az, hogy megszülessen egy jogilag kötelező instrumentum. De mielőtt ezt elérjük, támogatnunk kell az ENSZ vezér elveit amelyeket egy hosszú folyamat után sikerült elfogadni, konszenzus alapján sikerült megegyezni a vállalatoknak, az államnak és az emberi jogi aktivistáknak az ENSZ keretein belül. Azért azt szeretnénk javasolni, hogy itt egy kicsit nüanszírozzanak ennek a bekezdésnek a második felében, ahol is eh, jogilag kötelező jogi eszközről beszélnek. Ugyanúgy, mint a Dél-Afrikával folytatott párbeszéd során, kétoldalú és többoldalú egyeztetések zajlanak a szereplők között. Új megközelítést alakítunk ki a az üzleti világ, a vállalatok és az emberi jogi aktivisek együttműködésével kapcsolatban. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam elnök asszony. Muchísimas gracias. ¿Algún colega más quiere intervenir antes? Köszönöm. Van-e valaki, aki még hozzá kíván szólni? Ha nincs hozzászól, akkor Panceri úr kap szót, tessék. Nos, Henkel képviselő már nincs itt mert az ideológiai megközelítés szemrehányást szerettem volna visszautasítani, mert semmiféle ilyen megközelítés nincs ebben a jelentésben, talán ez az ő megközelítése. Talán egy kicsit jobban kellene vitáznunk arról, hogy mit is értünk emberi jogok alatt. Néhány évvel ezelőtt Ai Weiwei építész, most Hongkongról, ugye Kínáról vitáztunk az imént, ő az, aki a madárfészek néven elhíresült pekingi olimpiai stadiont tervezte, és bebörtönzése után azt mondta, hogy megbánják még, hogy nem foglalkoznak az emberi jogokkal, hogyha a pénz fontosabb, mint az emberi jogok, akkor a demokrácia meg fog szűnni. Tehát ezt mondotta ő bebörtönzése után, de hogy még jobban megértsük a megközelítés szempontjából, miről is van itt szó. Azt kérdezem én tehát, hogy a Hongkonggal kapcsolatos vitát mi kapcsolja ahhoz a fiatal kamaszhoz, akinek az élete kettétört Iránban, vagy azok a nők, akiknek nem szabad autót vezetniük, vagy akár az a munkás, akit elnyomnak, vagy az a bevándorló, aki illegalitásban leledzik, mi köti össze ezen emberi sorsokat, vagy például a biológiai végrendelet hagyására való képesség vagy lehetőség, vagy a homofómia esetei, az Európai Unió alapjogi kartájára való utalás. Tehát azt hiszem, hogy az ezen eseményeket összekötő kapocs az pontosan az, hogy valamennyi emberi lény méltósága szent és sérthetetlen, teljesen mindegy, hogy milyen ország polgárai, milyen nyelvet beszélnek, milyen vallásúak, vagy milyen neműek. Úgy vélem, hogy a valódi kívás a világban tehát, amely most alakul, épül, az, hogy az emberi jogokat azok egyetemességében fogjuk fel, az emberi jogokat, a polgárjogokat, a politikai jogokat, ez egy új gazdaság előfeltétele lehet, amely megteremti a demokráciát valamennyi országban. Ez tehát az én megközelítésem, amely nem ideológiai jellegű, hanem nagyon is realista. Köszönetet mondok a hozzászólóknak, valamennyi képviselőnek, akik hozzászóltak, mert hogyha a cél az, hogy legyünk ambíciózusabbak, akkor azt hiszem, hogy teljes mértékben vállalnunk kell ezt, a, azaz, hogy legyünk, igenis legyünk ambíciózusak. Nos, röviden végig szaladva a hozzászólók észrevételein Krisztián Prédával kezdve, azt hiszem, hogy erőteljesébbé tehetjük a bekezdést, ami a demokrácia támogatását illeti, illetve a választások témáját. Mit is tehet az Európai Unió a demokratikus átmenet támogatásában? Hiszen ez az egyik olyan szempont, amivel kapcsolatban többet kell tennünk. Szeretném megvitatni önökkel, hogy nekünk nem a LIBE tevékenységével kell foglalkoznunk, mert hogyha azt kérjük, hogy legyen következetesség a belső és a külső fellépéseket illetően, akkor egy hivatkozást erre vonatkozóan be kell illeszteni a dokumentumba. Tehát nem lehet az, hogy Ugandában a homoszexuálisokat bebörtönözzék, és aztán Európában elfogadnak törvényeket, amelyek ugyan nincsenek ilyen szinten, de mégiscsak felvetik a homoszexuálisok jogainak problémáját. Nos, azt hiszem, hogy itt a következetesség problémája vetődik fel ebben az esetben, hiszen ö, külső ö, szereplőktől követelünk olyan dolgokat, amiket mi magunk az EU-n belül sem tudunk ö, végrehajtani. Hát azt hiszem, hogy ez egy világos ellentmondás javulást eredményez. Egyetértek a 14-es ponttal kapcsolatos észrevételét, illetően, illetve a 28-as pontot illetően is, amely az ENSZ-re vonatkozott. Nincs gondom azzal sem, hogy kibővítsük itt a korlátokat az emberi jogok és a fejlesztés tárgykörében. Itt ugye a föld kisajátításról, föld elvételről van szó, ami pedig a delegációkkal kapcsolatos vezérelveket illeti, állapodjunk meg. Nincs különösebb problémám ezzel. Az Európai Külügyi Szolgálat kijelölt ezeket a focal pointokat az Európai Uniós delegációkon belül. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy mi is legyünk következetesek, és új vezérelveket dolgozzunk ki, amelyeken munkáink szerveződnek ezen focal pontokban. És valamennyüknek válaszolván erre a kérdésre, nincs gondom ezzel, megtalálunk egy megfelelőbb megfogalmazást, hogy az egész fejezetet megerősítsük, azt illetően, hogy mit is tett az Európai Parlament ezen a területen a külső e, fellépések területén. Ami Ausztrovics e, képviselő hozzászólását illeti, talán a, a kisebbségekkel, a benszülött népességgel kapcsolatos észrevételeket be kell illeszteni, a kasztok jogaival kapcsolatos e, hivatkozásra is szükség lehet a szövegben, és a, nem ma, de a legutóbbi ülésünkön hangzott el, hogy talán földrajzi példákat is beilleszthetünk a szövegbe, de ne bontsuk ezt le országonként, mert különben ez egy leíró jellegű felsorolásra válik, és nem lesz hasznos számunkra. Tehát nagyobb hangsúlyt helyezzünk, ezzel egyetértek az Európai Parlamentre ebben a vonatkozásban. Logbélár képviselőasszony egyetértek azzal, hogy azt a témát, hogy az Európai Parlamentnek legyen stratégiai terve, amelyet a plenárison vitatnak és fogadnak el. Ez nagyon fontos, ugyanis az Európai Parlamentnek nagyobb kötelezettségvállalást kell tanúsítania ezen tárgykörben. A 6.9-es bekezdést illetően Nos, itt amikor az országra lebontott, országokra lebontott stratégiát kialakítjuk, akkor ellenőrizni kell, hogy az adott országok valóban előre léptek, előre haladtak-e, vagy pedig ezek az ajánlások csupán holdbetűk maradnak. Most az, hogy hogyan lehetséges a céljainkat elérni az egyes stratégiákat illetően. Ennek a megvizsgálása azt hiszem, hogy nagyon fontos. Nem tudom, hogy az állandó képviselő témáját valóban fel kell vennünk, vetnünk, hiszen itt a szerződést érintenénk, hogyha ezt nem ö, vonjuk kétségbe, ez az főképviselő szerepének intézményesítése, amit felvetődik. A mi célunk az, hogy hívjuk fel a figyelmet az emberi jogi különleges képviselő figurájára, amely egy fontos és állandó elem az Európai Unió rendszerében. Persze az emberi jogok témája nem oldódik meg egy év alatt, hanem állandóan foglalkoztat minket, ezért állandó fellépésre van szükség az EU részéről ebben a tárgykörben. Azt hiszem, hogy nagyjából minden észrevételre válaszoltam. Minél több módosítót nyújtanak be, annál jobb. Ezt önöknek mondom. Bízanak abban, hogy együtt egy olyan jelentést készítünk, amely hasznos lehet számunkra. Krisztián, te utaltál a civil társadalomra, amely már hozzájárult ezen jelentés elkészítéséhez. A módosítókat december 9-ig várjuk, és aztán megkezdődik a vita a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők között a jobb szövegváltozat kialakítása érdekében. Elnök, köszönöm szépen, Panceri úr. Azt hiszem, hogy ez remek alap lehet a jó jelentés elkészítéséhez a bizottság részvételével. Most pedig áttérünk a következő pontra, a kizással kapcsolatos meghallgatás.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 vamos a empezar rápidamente nuestra audición sobre el Kezdjük meg ezt a meghallgatást, amelynek apropója az ENSZ kínzás ellenes egyezménye megszületésnek 30. évfordulója, mivel kevés az időnk, azonnal meg is adom a szót vendégeinknek, előadóinknak, akik remekül ismerik ezt a témakört, és köszönetet mondok nekik, hogy ellátogattak ma ide. Kastes Traora, aki az, a Dánia ENSZ-hez akreditált állandó képviselője. Dánia vezető szerepet játszik a kínzás elleni küzdelemben, vendégünk Dánia közelmúltbeli kezdeményezéséről beszél. Aztán itt van Laura Dolcsikánán asszony, remélem, hogy helyesen ejtettem ki a vezeték nevét, akit majd bemutatok a következő körben, most Tarti következik. Köszönöm szépen a meghívást. Az év elején már napirende, vagy világot láttak különböző dokumentumok, de most fogjuk ünnepelni a kínzás ellenes ENSZ önkéntes alapnak az évfordulóját. 1947-ben született meg az kínzás elleni egyezmény, amely a kínzás minden formája ellen fel kíván lépni. De az, hogy most megint csak napirenden van ez a téma, látjuk, hogy azért nincs még minden rendben. Az, hogy egyáltalán megértsük a kínzás alkalmazását bizonyos körülmények között, kihallgatások alatt, ez is rámutat arra, hogy nem helyesen értelmezik magát a fogalmat. Mindenképpen egy olyan elemről van szó, amelyet televíziós műsorok és különböző regények is sajnálatos módon még életben tartanak. Fizikai és pszichológiai értelemben is kíno, megkínozzák az embereket, felhasználják a kínzást ellenük ilyen értelemben, és ezzel próbálják sarkalni olyanra, amit egyébként nem tennének, tehát megtörik őket emberként. A mi feladatunk az, hogy ugyanúgy, mint évekkel korábban is, az ENSZ működő rendszerét támogassuk, a kínzás elleni bizottságot, van egy külön megbízott, egy külön OPKET és CPT megbízott, illetve egy-egy ENSZ eszköz, és ez most már rutinszerűvé vált. Tehát a rendszer évről évre a kínzás elleni fellépésünkben új fejleményeket nem produkált, és új politikai elemeket sem. Ezért javasoltuk azt, hogy az ENSZ elleni egyezmény kezdeményezést indítsuk útjára. Nyilván ez összefüggésben van a pénzügyi támogatással, az eszközökkel, de az ENSZ elleni fellépés politikai szintű fellépésének hatékonysága nem tudott ilyen nagy lépésben fejlődni. Az egyezmény végrehajtása és ratifikálásra 2024-ig meg kell, hogy történjen. Igyekeztünk azt az üzenetet mindenki felé közvetíteni, hogy határon és régión átnyúlóan dolgozzon, és konstruktív módon vizsgáljuk az előrelépéseket. Óriási változás van a standard megközelítéshez képest, mert az elején egyszerűen elítéltük a kínzás alkalmazását különböző kritikai megjegyzésekkel, kampányokkal, határozatokkal, politikai statementekkel, amelyekben elítéljük azokat az országokat, amelyek alkalmazzák a kínzást. De ha megnézzük, hogy igazából mit értünk kínzás alatt, ide kell sorolni a, a börtönöket, a börtönök menedzsmentjét, a fogvatartást, a rendőri fellépéseket, illetve az, hogy az embereket akár elmegyógyintézetben hogyan kezelik. Azt szoktam mondani, hogy amikor az ember nem tud egyszerűen elsétálni, ezek azok a helyzetek, ahol hatósággal szemben nem lehet az ember szabadon abban a helyzetben, hogy elsétál hanem konfrontálódik a hatósággal, és ebben a helyzetben kínzásra is sor kerülhet, rossz bánásmódra sor kerülhet, és a közhatóságoknak ezekkel az esetekkel foglalkozni kell. Nem igazán arról van szó, hogy nem lenne meg a politikai akarat, de sok esetben, 40 országban, ahol nem került még ratifikálásra az egyezmény, és amelyek nem adnak le mm, nyomonkövetési, végrehajtási jelentést, ott igenis politikai nem akarásról van szó. Tehát nagyok a kihívások, nyilván itt olyan akadályokról van szó, amelyeket nem lehet csak olyan könnyedén leküzdeni. És itt még egyszer utalnék a rendőri fellépésre, hogy lehet, hogy nem kapnak megfelelő képzést, nincs megfelelő eszköz a börtön vagy fogvatartó központoknak a a struktúrájáról, infrastruktúrájáról is szó lehet, mert a körülmények olyanok, egyszerűen túl sokan vannak elhelyezve egy-egy börtönben, vagy a fogvatartás alkalmával, de az intézetekben is ez a helyzet. Dániában egyébként ez nagyon régóta napirenden szerepel, érte az intézeteket. Amit mi felkarolunk, az egy pozitív megközelítés, tehát sarkaljuk az országokat arra, hogyha látnak problémákat, akadályokat, akkor mit lehet lépni, az a nemzetközi közösség hogyan léphetne, le, léphetne fel. És itt gyakorlatilag együttműködésről van szó az érintetek között az teljesen egyértelmű, hogy az Unió és a tagállamoknak fontos szerepük van abban, hogy segítséget nyújtsanak az országoknak, amelyek érintettek ezekben a problémákban. De vannak olyan országok is, főleg, hogyha megnézzük a börtönöket, és a rendőri fellépéseket, hogy szinte egy fekete dobozzal van dolgunk, mert az országok egyszerűen nem hajlandóak megnyitni magukat, nem nyitottak a kritikákra, a konstruktív kritikára, vagy egy Európa nyugati megközelítésre. Ha például szomszédos országokkal beszélünk, a, a csendes óceáni országokra gondolok, hát ott szinte semmi közös alapra nem tudjuk helyezni a tárgyalásainkat európai országként, de talán mások tapasztalataiból ö, tanulhatnak. Tehát, hogy a Fiji például majd ratifikálja az egyezményt, az egy nagy előrelépés lehet az egész régióra. De nagyon sok elemzést végeztek, működik a fékek és egyensúlyok egy rendszere, a börtönöket, a, a rendőri szerveket forrásokkal látják el, tehát van előrelépés, és ez a közös együttműködés a szomszédok között is nagyon sokat jelenthet a régió számára. Tehát mobilizálni kell egyszerűen a forrásokat, de ugyanez igaz Ázsiára, Dél-Amerikára és Afrikára is, sőt, még Európa egyes országaira is. Az OECD tagság 54-55 országot foglal magában, és ezek közül még többnek lépéseket kell foganatosítani annak érdekében, hogy az egyezményben foglalt kötelezettségvállalásokat teljesíteni tudja. Többek között például a jelentéstételre gondolok itt. Tehát ez van a fókuszunk központjában. Igyekszünk ezt a pozitív megközelítést terjeszteni, remélem, hogy többen úgymond beszállnak a hajóba, és tényleg nagyra értékeljük, hogy itt lehetünk ma, mert az Európai Parlament nagyon fontos szereplő, hiszen nyomatékosíthatja ezt a megközelítést, terjesztheti azt, hogy lehet lépéseket tenni, közösen föl lehet lépni, és mobilizálni lehet a politikai akaratot és a forrásokat is. Genfben nagyon sok barátunk van, de nagyon sok más szervezet számára, a civil szervezet számára is nyitva áll a szervezetünk, és a barátok köre, hogy úgy mondjam, mobilizálni tudná itt a, az erőket. A következő hetekben is, a 2015-ös részére próbáljuk kiteljesíteni a munkánkat, és mindjárt lezárom, hogy ne beszéljek túl hosszan. Ami nagyon lényeges, az az, hogy az egyezmények és ratifikációknak a szövegét komolyan kell venni, az opcionális jegyzőkönyvet is úgy kell értelmezni, hogy ez egy dinamikus eszköz arra, hogy hatékonyabban fel tudjunk lépni a kínzás ellen, mint korábban. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az országokat arra bírjuk rá, hogy tartsák be az egyezményben foglaltakat, sőt, ezen lépjenek túl, jelentsék, hogyha bármit észlelnek, írják meg a jelentéseket, és észszerű dialógust folytassanak a kínzás elleni bizottságnak, nyilván támaszkodva a jelentésekre. Tehát a nemzetközi szintű megállapításokat és előírásokat kellene nemzeti szinten átültetni. Hogyha erre támogatásra van szükség, akkor ez létezik, hozzáférhető, és azt hiszem, hogy ezzel többet tehetünk, mint hogyha valakire csak újjal mutogatunk és pelengére állítjuk, mint bűnöst. Természetesen a következő hetekben egy mutató kon alapuló rendszert is fel kell állítani, hogy tudjuk mihez mérni az előrelépéseket, és aztán, hogyha ezek megszületnek 2014 legvégén, akkor egyrészt látni fogjuk, hogy hányan fogják ratifikálni az országokat. Fidzsit már említettem, Vietnám is ratifikálni fogja. Tehát 35 további országot kívánunk rávenni a ratifikálásra, és ez még csak a jég, jéghegy csúcsa, mert a ratifikáció után következik a végrehajtás, hogyan eh, interpretálja egy-egy ország a kötelezettségét, eh, a tekintetben, hogy mit kell lépnie. Ezért kell nyomon követnünk a trendeket globális szinten, igyekszünk rámutatni a negatív eseményekre, de nyilván a pozitívakat is kiemelni, de a negatívokomat is vizsgálnunk kell, hiszen ez az érme másik oldala. Ez a kezdeményezés azonban mindenképpen pozitív színezetű, reméljük és bízunk benne, hogy a következő tíz évre ez lesz a pozitív stratégia. A ratifikáción túl azt hiszem a, az ENSZ szintjén, ami összevethető ezzel a az egyezménnyel, az a gyermekek védelmét szolgáló egyezmény. Szomália ott tart, hogy már ratifikálni fogja, és az USA fogja még a gyermekek jogairól szóló egyezményt ratifikálni. De 47 óta gyakorlatilag a kínzás ellen létező egyezménnyel azt kell mondanom, hogy nincs kiút, nincs más választás, egyszerűen tillalom, létezik a kínzásra vonatkozóan. És hát sajnos nem tudjuk kizárni, hogy fennmarad, de nagyon keményen kell dolgoznunk a következő tíz évben az ellen, hogy ez megszűnjön. Ez a helyzet és maga a kínzás alkalmazása is. Köszönöm. Dolcsikanán asszony következik, aki a humanitárius alap felelőse a kínzás áldozataival vált személyek esetében az OPCAT speciális alapról van szó. Mielőtt megadnám neki a szót, egy rövid videófilmet látunk, amelyen bemutatják ezen alapok fontosságát.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 to, to the safe place. We feel that our work is, is worth. Our work is never end. Muy bien, muchísimas gracias eh, por este reportaje. Eh... Köszönjük szépen ezt a videófilmet, és most uh, Dolcsi Cannon asszony következik, aki nagy szerepvállalással dolgozik a béke a jólét érdekében, és ő maga is áldozat volt férjét veszített el az iraki ENSZ képviselt elleni támadáskor tisztelete, fejet hajtunk előtte, illetve a hasonló áldozatok családtagja előtt. Thank you. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet illeti a nagykövet urat is. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek eh, a Genfi képviseletünkről. Nagyon sok minden elhangzott már Szeretném megismételni, amit eh, a nagykövet úr mondott, azaz jövőre lesz 30 éve annak, eh, hogy a kínzás elleni egyezményt aláírták, és az ENSZ eh, kínzás elleni építménye azóta erősödött. Most van egy erős egyezményünk, opcionális választható hiegyzőkönyvek, vannak különböző testületek, van egy kínzás elleni különleges rapportőrünk, és a négy pilléres architektúrán belül az utolsó, a legrégi már 33 éve létezik. Ez a kínzások áldozatainak a nyújtott segítés. Sok ezer ilyen áldozat szorul támogatásra, és nagyon nagyra értékelem azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy az alap ratifikációja után ez egy konkrét eszköz, amelyet segíteni lehet. 14. cikk az egyezménynek nagyon világosan megfogalmazza, hogy az államoknak biztosítani kell, hogy a kínzás áldozatai e, jogot kapjanak e, a jogorvoslata, a rehabilitációra. Tehát ez egy nem egy karitatív tevékenység, hanem jogi kötelezettség, kikényszeríthető joga van minden áldozatnak erre, ez az államok és nemzetközi jog felelőssége, hogy e, ezeket a jogokat tiszteletben tartsák. Azok az áldozatok, amelyek eljönnek a mi alapunkhoz, illetve más szervezetekhez, akik szintén itt, ahogy látom, képviseltetik magukat. Nos, ők nagyon sokszor elmondják, hogy az államok még sokszor nem teljesítik ezt a kötelezettséget. Az alap maga nagyon sajátos dinamika közepette működik. A mandátuma elég nagy vízióra alapul, teljesen áldozatközpontú, és az irodánkban a közelmúltban készítettünk egy felmérést, és ebből azt látszott, hogy magaskor ellenére ez egy fiatal szervezet, hiszen a nemzetközi büntető törvény széken kívül, ahol van egy áldozatokkal foglalkozó alap, ez az egyetlen olyan konkrét koncepció, ami azért nincs igazán jelen az ENSZ mechanizmusaiban. Az alap önkéntes állami hozzájárulásokból működik, és más adományozók is segítik. Eljutatja a civil kezdeményezésekhez ezeket a pénzeket, akik azután az áldozatok szintjén tevékenykednek, orvosi, pszichológiai, jogi, humanitárius, társ, szociális támogatást nyújtanak az áldozatoknak, hogy a kínzás után újra tudják kezdeni az életüket. És ebben az egyenletben ott vannak még a független szakértők, az ő munkájuk, hiszen a főtitkár munkáját egy ilyen szakértői testület segíti arról, hogy hogyan célszerű legjobban felhasználni a forrásokat, és az ENSZ megbizotján felügyeli a munkát. Átlagosan évente az egész világon 30 ezer áldozatról beszélhetünk, és szakértők nagy hálózata működik a világon mindenütt, pszichiáterek, pszichológusok, jogászok, nővérek, orvosok, ők dolgozták ki a kínzás áldozatainak nyújtott célzott segítség alapkoncepcióit. E, komplex ez a segítségnyújtás, hosszú távú elkötelezettség, ahogyan Ahmed úr Észak-Irakból, Kurdisztánban él a filmen látott Ahmed, és ő is ahogy láttuk, elmondta, hogy generációkon át húzódhat a trauma, ezt szinte átörökítik a következő nemzedékre is. Amikor új helyzet alakul ki, hiszen az elmúlt két éves projektünk kapcsán, amit Szíriában illetve Jordániában, Libanonban az oda menekült emberekkel készített felmérésénkre alapoztuk, valamint Észak-Afrikában volt Észak-Irakban is tevékenykedtünk, és két hónappal ezelőtt Ukrajnában is elmentünk, tehát mindebből az derült ki, hogy sajnos az áldozatok traumája nagyon hosszú ideig fennmarad kulcs szerepe van a civil társadalomnak. A civil szervezetek e, gyakran kiegészítik azt a választ, amit az államok adnak a kínzásra, hiszen mondtam, hogy a 14. cikk alapján az államoknak van itt felelőssége. De hát vannak olyan esetek, amikor e, az állam inkább elnyomó és elmulasztja ezt a kötelezettséget, e, és ilyen esetben a civil szervezetek kötelezettségvállalására van szükség, akik sokszor a saját életük kockáztatásával tevékenykednek. Kedvezményezeteink között nagyon sok eh, jogi aktivistát találunk, akik saját életüket eh, kockáztatták, amikor segítséget nyújtottak kínzások áldozatainak. Talán néhány számot is mondanék. Sajnos az önkéntes adományok összege csökkent az elmúlt öt évben. Úgy tűnik, hogy most kicsit javul a helyzet jövőre becslések szerint az elmúlt 30 évben körülbelül 140 millió dollárt jutottunk el különböző kezdeményezéseknek a világ minden táján segítettünk több mint 600 szervezetnek, és ha itt szervezetet mondok, itt pszichiátrektől kezdve orvos csoportokon át, nagyon szakosodott központokig sok mindent megtalálunk, jogászokat, tehát ez segítség számos különböző formákat ölthet. Az ideális, hatékony reagáláshoz 12 millió dollárra lenne szükség. Évente idén kb. 8 milliónál tartunk. Meghatároztuk eh, a projekteket jövőre, 119 projektet fogunk támogatni, eh, mintegy 7 eh, millió nettó összeg kerül el közvetlenül az áldozatokhoz. Talán olyan közönség számára, mint önök érdekes az, hogy azt is tudni, hogy 2015-ben az alap több mint 1 millió dollárt, 1 millió 200 ezer dollárt fog öt projekte fordítani az Európai Unió 16 országában. Az európai államok hozzájárulása mindig is nagyon fontos volt az alap számára. Sajnos az elmúlt években csökkent a hozzájárulás. 13 állam járult hozzá az alap munkájához két évvel, idén ez már 5-re csökkent, 5 EU tagállam. Az egyik őket itt képviseli, az öt ország egyikét itt is képviseli a kollégám itt az asztalnál. Németország is támogató, Írország, Finnország és Ausztria a fennmaradó országok, de hát sok ország eltűnt közben, a gazdasági válság sújtotta a kontinens, de nagyon fontos az, hogy ne csak pénzbeni támogatást, hanem politikai támogatást is adjanak az országok hiszen látjuk, hogy a kínzás még mindenütt mind jelen van, sajnos bármilyen egyezmények születnek, nem szűnik meg soha teljesen, nem tűnik el teljesen a kínzás a világon. És fennáll a kockázat annak is, hogy erodálódik a helyzet, különösen ott, amikor a terrorizmus vagy a terrorizmus elleni fellépéssel próbálják igazolni a kínzásokat. Ezért mi felhasználjuk ezt az alkalmat is arra, hogy kérjük Önöktől folytassák a támogatást. Ahogyan a videón is látszott, a jó rehabilitáció, beruházás jövő nemzedékek sok jogszabály változott meg amiatt, mert sikerrel zárultak perek, tárgyalások az alapváltal nyújtott segítséggel, hiszen jogi segítségnyújtához pénzre is van szükség, és az ilyen rehabilitációk számát szeretnénk, ha nőne a jövőben. Köszönöm szépen, Luke Biller asszony a következő hozzászólónk. Parlamento el mes de marzo nagyon fontos tájékoztatni a márciusban lezajlott vitákról. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Tavaly Veronik de Kaiser dolgozott ezen a jelentésen, amit a parlament el is fogadott 2014-ben, illetve hát javítja magát az előadó. 2014-ben történt mindez a kínzás elleni fellépés témájában. Elhangzott itt az, hogy nyilván minden ország elítéli magát a kínzás, de a politikai akarat hiányzik ahhoz, hogy megfelelő politikákkal hozzájáruljunk ahhoz, hogy megszüntessük a kínzás alkalmazását. Sajnos ez az emberi jogsértés nagyon is elterjedt még az országban. A parlamenti állásfoglalásban elítéltük azt, hogy és megállapítottuk, hogy a jelen eszközökkel nem lehet visszaszorítani a kínzás alkalmazását, és ugyan vannak EU-s iránymutatások, de ezek az iránymutatások csak papíron erodálják a kínzás alkalmazását. A végrehajtásra kellene hangsúlyt helyezni, de a parlament jobban bele is kellene vonni az implementáció végrehajtásában talán többet fogunk hallani majd az előgyi, az Európai Külügyi Szolgálattól, hogy hová is jutottunk el a e tekintetben. Aztán azt is követeltük, hogy az Európai Unió ambíciózusabban lépjen fel a regionális és nemzeti megelőző mechanizmusok elterjedését. És egy globális kampányt is indítson tematikus kérdésekben, nyilván tekintettel a kínzásra sajnos itt sem jutottunk nagyon előre. Aztán felszólítottunk ebben a dokumentumban arra is, hogy új delegációk és nagykövetségek kerüljenek felállításra, és június 26-át a kínzás elleni nemzetközi nappá nyilvánítsuk. Ezáltal minden intézkedést és kezdeményezést meg kell ragadni, ami a kínzás ellen irányul, illetve a kínzás áldozatainak segítségét szolgálná. Azt is elmondtuk a szállásfoglalásunkban, hogy a külügyi szolgálat, a parlament és a tagállamoknak is többet kellene tenni azért, hogy a fogvatartó táborok ügyét jobban körbejárjuk, de ahogyan hallottuk, ki kell terjeszteni ezt a munkát az intézetekre és a börtönökre is gazda tulajdonképpen egy nagyon gyakorlatias megközelítést alkalmazva azt javasoltuk, hogy évente tegyenek látogatásokat az említett intézményeknél, intézeteknél, mert ezzel lehetne ellenőrizni az előrelépéseket. A parlament egyébként felkérte a bizottságot, hogy menjen el az a Azerbajdzsánba, hogy Júlia Yunus meglátogassa, de nem tudunk sajnos elmenni. Mégis gyakorlatias útmutatókra lenne szükség, a talán kevésbé látványos esetekben is, hogy bejuthassunk a börtönökbe, és az ellenőrzéseket elvégezhessük. Amit hallottunk itt a második előadónktól, nagyobb támogatást várunk arra vonatkozóan, hogy a kínzás áldozatait segíthessük, Eh, és az alapon keresztül eh, hozzáférjenek az áldozatok a támogatáshoz. Külön fókuszálunk a gyermekek eh, kínzására, illetve a nemi alapú megkülönböztetésre, visszavezethető kínzásokra, rossz bánásmódra. És egy új elképzelést is megfogalmaztunk, mert a nemzetközi kínzás ellenes tilalom tulajdonképpen a halálbüntetésre is kiterjed. Ezt felvetettük, ezt az elképzelést a jelentésben, de semmiféle vita vagy reflexió nem volt még itt a parlamenten belül erre vonatkozóan. Jó lenne megtudni, hogy a külügyi szolgálat hogyan vélekedik erről. Esetleg kérdéseket is föltehetek. Hét percünk van. Hét percünk van, mondja az elnök asszony. Nos, akkor miután ezek is részben kérdések voltak, amelyeket most elmondtak, talán meghallgathatnánk a külügyi szolgálatot is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, először a vendégeinknek adok szót, hogyha válaszolni óhajtanak a kérdésekre, és aztán, ha lesz még idő, akkor az lks és a bizottságnak, de nem hiszem, hogy erre lesz idő, tessék. Köszönöm szépen. Én is nagyon alaposan elolvastam a parlament statementjét márciusból, és nagy benyomást tett rám az átfogó elemzés és a sok munka, amit belefektettek. Egy pár megjegyzést engedjenek meg. Először is annak érdekében, hogy hiteles le, legyenek a fellépések az EU részéről, az EU-nak és a tagállamoknak is el kell ismernie az, hogy nem csak az EU-n kívül történik kínzás, hanem néha napján itt az Európai Unión belül is, tagállamokon belül is. A korábbi speciális megbízott Novák úr néhány évvel ezelőtt nagyon kritikusan eh, vette górcső alá a börtönbeli helyzeteket, eh, a menedékérők eh, táboraiban meglévő feltételeket. Második dolog. Európának speciális szerepet kell vállalnia a szélesebb vett kontextusban, tehát Európán kívül, Kaukázusra gondolok, Ázsia egy részére, ahol, ahol számos lehetőség nyílik a dialógusra. És a kínzás elleni egyezményben közösen egyszerűen az EU-val és az EKS-szel nagyon szorosan kell együttműködni, annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten mobilizálni tudjunk az erőnket. Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Dél-Amerika. Hát ezeken a területeken is pontosan egyértelművé kell tenni, hogy az európaiak hol lehetnek jobbak, hol nem. Egyes területeken nem vagyunk igazából szívesen látott vendégek, eh, és nem mindig nyitják ki nekünk az ajtót. És eh, fontosnak tartom, hogy a szomszédos országok számára, eh, ahol tanultak már a másik szomszédtól, erősítsük az együttműködést nagyon érzékenynek és megfelelő antennákkal rendelkezve kell közelítenünk a kérdést, hogy hogyan kezeljük azokat az embereket, akiket a rendőrség fogva tart, vagy, vagy börtönben vannak. A diplomácia, politikai fogékonyság, érzékenység nagyon lényeges ebben és nagyon fontos, hogy együttműködjünk olyan országokkal, akik saját maguk is képesek a kooperációra a régiókban, mert ők sokszor kívülállónak hatnak, és hogyha kiszorulnak, akkor nem fogjuk elérni a célunkat. Az önkéntes alap és az OPCAT speciális alapja nagyon nagy szerepet játszik, de a mi politikai szerepvállalásunk is nagyon lényeges, hiszen rámutathatunk a, kényes kérdésekre, az együttműködésre hangsúlyt kell fektetnünk. De még egyszer mondom, látnunk kell pontosan, mi az, amire képesek vagyunk, mi az, amire nem, és mikor kell ráhagynunk másokra, hogy ők vigyék tovább úgymond a fákját. Köszönöm. Thank you again for the floor. Uh, maybe... Köszönöm szépen. Talán csak kiegészíteném azt, amit a kollégám mondott. Valóban az önök állásfoglalása nagyon átfogó, és nagyon jó. Nagyra értékeljük azt, hogy önök a hangsúlyt különböző célcsoportokra helyezik, azaz olyan csoportokra, akikre különösen oda kell figyelni. Úgy gondoljuk, hogy egyre több a nő az áldozatok között jövőre a beérkező pályázatok alapján majd 56 ezer áldozatnak próbálunk segíteni, és ezek közül 26 ezer nő az adataink szerint. Nők, gyermekek, akik nagyon komplex válságövezetekben élnek, az önök, az, hogy önök nőkre, gyermekekre, LGBT személyekre helyezik a hangsúlyt, az nagyon fontos, és ezt nagyra értékeljük. Valóban a 76. cikkben kérjük a finanszírozási támogatást. Fontos a rehabilitáció és a prevenció együttes hangsúlyozása Említettük a különleges alapot, amely idén csak 120 ezer dollár támogatást kap, pedig kulcsfontosságú lenne a megelőzésben. Ezért hát ne hagyjuk, hogy meghalljon ez az új tervezett segélyalap, még mielőtt megszületett volna és a következő cselekvési tervben is hangsúlyos szerepet kap továbbra is a kínzás elleni küzdelem, ugyanúgy, ahogy remélhetőleg az önök állásfoglalásaiban is.